Due commissari sono. Possiamo quindi, anche come componente, ci siamo come numero legale? Possiamo, ok. Buonasera a tutti, possiamo cominciare. Jó napot kívánok mindenkinek, kezdhetjük az ülést, amin nagyon sok téma felmerül majd, ezért hosszadalmas üléselébe nézünk. A napirend tervezetet e-mailen kiküldtük november 17-én a jegyzőkönyveket megtalálhatják a dossziéjukban elfogadásra. A nyelvek az infokokukban szerepelnek, amelyet kiküldtünk. És egy pillanatra foglalkoznék az Európai Külszolgálat fontosságával a Lisszaboni szerződés összefüggésében. És 2010 áprilisában ez fel is fog állni. A szolgálta, hogyan tudják, a külügyi szolgálat, a külügyi szakbizottság tagjai Aston főképviselővel már eszmecserét folytattak e tárgyban. Szeretném tájékoztatni önöket, ahogyan ezt megtettem, éppen az imént a koordinátorok ülésén is, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével egy munkavacsorát szerveztünk Buzek elnök úr, Léne úr részvételével, aki a jogi szakbizottság elnöke, valamint Lamaszur úrral, aki a költségvetési szakbizottság elnöke, Albertini úrral, aki a külügyi szakbizottság elnöke, és ennek a munkavacsorának a tárgya a Lisszaboni szerződés volt. Ezen alkalommal megtettem szóban, és azt írásban is meg fogom tenni, hogy a Lisszaboni szerződéssel még fontosabbá válik a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság szerepe egy sor oknál fogva. Főként azért, mert a parlament jogalkotói szerepet kap majd, és a parlament jogalkotásának egyik alapvető eleme éppen a költségvetés lesz. Tehát a költségvetés nem csupán a költségvetési szakbizottság hatásköre, hanem a költségvetés ellenőrzési szakbizottságé is. Ebből a szempontból a mi beavatkozásunknak azonnalinak kell lennie, ezt megvitattuk már a koordinátorok ülésén is az imént, ami a pénzügyi szabályozásokat illeti, illetve a pénzügyi rendelet módosítását. És nagyon fontosnak tartom intézményi és politikai szempontból egyaránt azt is, hogy a bizottságnak meglegyen a hatásköre, a kötelessége és a joga is arra, hogy a többi intézményt, a többi szervet is ellenőrizze, amelyek a Lisszaboni szerződéssel kerülnek felül, felállításra. Különösen gondolnék ehelyütt a kül- és biztonságpolitikai főképviselőre, a külszolgálatra, éppen ezért beszélek most erről, az európai külszolgálatra, és szó esett ezt a tanács elnökének tisztségéről is. Éppen ezért kell ezt a vitát azonnal elindítanunk itt, mert most jönnek létre az intézményközi megállapodások, éppen ezért fontos, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnak a kezdetektől fogva joga legyen arra, hogy kifejtse saját véleményét. Nagyon fontos tehát a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság szerepe a Lisszaboni Szerződés 276. cikke szerint, mely szerint a parlament rendeleteket alkot a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban, valamint a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatban. Éppen ezért azonnal el kell kezdenünk működni ilyen irányban, és a koordinátorokkal is döntöttünk arról, hogy a jövő héten Buzek úr na, úrral együtt megfogalmazzuk majd ezt a nagyon fontos nézőpontot a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság részéről. Mielőtt elkezdenénk az ülést, emlékeztetnék arra, hogy 18.30 után lesz egy rövid üdvözlet, egy koktél, mivel ez az utolsó ülésünk a karácsonyi szünet előtt. Így módon egymásnak kellemes ünnepeket és boldog új évet is kívánhatunk az ülés végén. Át is térünk a, az ötödik pontra. A titkárságban vannak változások. Van Verhofstadt úr a kontitkárságában fog dolgozni, Mary Morgan asszony pedig elhagyja a titkárságot, és Sipos asszony váltja fel őt tisztségében. Áttérünk tehát a napi rendünk négyes pontjára, 2008 évi mentesítés, az EU általános költségvetés, a harmadik szakasz bizottság. Meg is adom a szót azonnal, ha itt van, a számvevőszék ezen eljárásért felelős tagjának, Kerszti Kajulának. Itt van? Mr. Chairman, honorable member. Elnök úr, tisztelt képviselők, biztos urak, néhány megjegyzést szeretnék tenni a számvevőszék éves jelentésében foglalt főbb megállapításokról, a kohéziós politika finanszírozásával, közösségi finanszírozásával kapcsolatosan, ez a hatos fejezet. Ez 2008-ban összesen 36,6 milliárd eurót tett ki, ebből 24,8 milliárd euró volt a tagállamoknak jutatott visszatérítés, a többi pedig előleg kifizetés. A 2008-as költségvetési időszakban még történt 2007-2013 program időszakra vonatkozóan is néhány visszatérítés, és a 2002 2006 os program periódusban a fejezet elsődlegesen a kiadásokra, erre az időszak kiadásaira fókuszált. Bizonyos korrekciókra is sor került, illetve felügyeletre. 170 projektet vizsgáltunk a 2006-ig, 2000-2006-os periódusra vonatkozóan. 57%-ban ezek nem tartalmaztak hibákat, 40 három korábban 2007-ben ez az arány 46 százalék volt. A projektek 43 ában ami a mintából, mintára vetíthető, egy vagy több hiba is megállapításra került. 42 százaléka az összes hibának számszerűsíthető. A számvevőszék az előző évhez hasonlóan megállapította, hogy ezekben az esetekben túlszott visszatérítés valósult meg. Itt a kifizetések összege az, amit elsősorban a hibák érintettek, és itt igen súlyos túlfizetésekre került sor. A számszerűsíthető hibák nagy része a jogosultsági hibákra vezethető vissza. Összesen 41 visszatérítést vizsgáltunk. Megállapítottuk, hogy egyes projektek és kedvezményezettek nem teljesítettek meghatározott feltételeket, vagy súlyos hibák történtek a beszerzések során, illetve olyan költségeket is elszámoltak, amelyek nem lettek volna jogosultak. 2008-ban a nem jogosult projektek egyre nagyobb kockázatot jelentettek. Nemzeti forrásokból finanszírozták és valósítottak meg ilyen projekteket, és a nemzeti hatóságok térés igényeltek új kiadások tekintetében ilyen projektekre, miközben ezek nem lettek volna indokoltak. Ami a 2000-2006-os programidőszakot illeti, a nemzeti hatóságoknak egyre inkább fel kell használniuk az EU forrásokat, amelyekre már kötelezettségvállalás történt. És ezzel növekszik az esetlegesen jogosulatlan projektek benyújtása is. A tagállamok felelőssége, hogy korrigálják az eljárásokat, illetve az, ezekről a bizottságnak beadott jelentéseket. A bizottság felügyelete jelenti az ellenőrzés második szintjét és itt már bizonyos információkkal rendelkezünk az új programozási időszakra. A 2007-2013-as időszakra a bizottság a felügyeletet elsősorban arra irányította, hogy megelőzze az ilyen visszaéléseket vagy hibákat a visszatérítések esetében. A számvevőszéki jelentés azt mutatta, hogy a bizottság határidőben teljesítette a az engedélyezési eljárásokat, ugyanakkor a 2007-2013-as projektek, amelyek már megvalósulnak, ezekben az esetekben is jelentettek be kiadásokat a bizottság felé, mielőtt még egyáltalán a bizottság jóvá hagyta volna az ellenőrzési rendszert. Végezetül pedig néhány rövid szót engedjenek meg a számvevőszék ajánlásairól. A következőket ajánljuk. A bizottságnak elsősorban a tagállamoknak adott útmutatókra kell helyezni a hangsúlyt, elsősorban a visszaéléseknek leginkább kitett területeken. Biztosítani kell, hogy a az elkövetett hibák korrekciója minél hatékonyabban megtörténjen, kockázat alapú auditot kell folytatni az operatív programok esetében, illetve szigorúan kell alkalmazni a korrekciós mechanizmust az operatív programok kapcsán, amelyek már a múltban problémákat vetettek fel és a az EU költségvetés felül vizsgálatának összefüggésében esetleg a parlamentnek is újra kellene vizsgálni a kohéziós kiadási programok struktúráját a jövőben. Pedig a regionális ügyeket felelős biztos Szamecki urat, valamint Spidla urat üdvözlöm, aki a szociális és foglalkoztatási ügyek felelőse. Ki szeretne közülük felszólalni elsőként ezzel a témával kapcsolatban? Mr. Chairman, Mr. President. Elnök úr, tanácselnök úr, parlamenti képviselők és számviteli tisztségviselők, hölgyeim és uraim. Köszönöm az előző kollégám önnek, Karjulaid asszonynak, hogy az éves jelentésről szólt. A, komolyan vesszük a feladatunkat, és ezért számomra nagyon fontos, hogy a kohéziós politikát korrekt módon végezzük el. 2008. februárjában kötelezett vállalatzettséget vállaltunk azzal, hogy elfoglalt, elfogadtuk a tevékenységi tervet. És ennek köszönhetően a több éves ellenőrzési keret pozitív eredményeket hozott. A közbenső jelentés, amelyet 2009. novemberében fogadtunk el, a idei év harmadik negyedéig felvázolja a feladatokat. A pénzügyi korrekciákat illetően 9 111 millió eurót állapítottunk meg, és ezt a bizottság döntései alapján terettük, és 2008-ban 1,5 milliárd korrektő volt, 2008-2009-re 2,5 milliárd euró korrekcióról van szó. Ezeket mind láthatják kivetítve. Ez növekedés jelent a 2006-os és 2007-es 1,3 milliárdhoz képest. Mielőtt elfogadtuk volna ezt a cselekvési tervet, van még 1,2 milliárd. A közös auditálási stratégia alapján a főigazgatóságok a hasonlóan megpróbálják a hibákat csökkenteni. A tevékenységi tervnek még nem látjuk kézzelfoghatóan az eredményeit. Ez a 11 százalék túl magas, de látjuk már a javulást. A számvevőszék jelentette, hogy a projektek 57%-a hibátlan volt, korábban ez 46% volt 2007-ben. Ez azt jelenti, hogy a hibák száma csökkent, ahogy ezt Kalulaid asszony is mondta, és kisebb területre és programokra koncentrálódtak. Mit teszünk azért, hogy a hibák csökkentjenek? csökkenjenek. Először is tudjuk, hogy hol koncentrálódnak a hibák, és koncentrálunk azokra a programokra és tagállamokra, ahol ez megtörténik. A hibák Puglia, Kalabiában, Olaszországban és más spanyolországi helyeken vannak, még más interreg programok is mutatnak gyenge pontokat. Ezekben az esetekben amint ezeket észrevettük, lépéseket tettünk, és a e, hibákat nyomon követte a bizottság, és e, nem arról van szó, hogy e, az összegek eltűntek volna. Szeretnék egy félreértést szétoszlatni. A szabálytalanság nem azt jelenti, hogy csalás történik nincsenek, nincs család csalás gyanúja 2008-ban. Ugyanakkor ez számunkra nem elegendő, mert zéró toleranciát akarunk. Ezen kívül egy korrekciós stratégiát alakítottunk ki a 2006-os, 2008-as programok lezárására, és ezt hatékonyan akarjuk elvégezni. A bizottság nem, nem sokára egy jelentést fog továbbítani, amely azt mutatja, hogy a hiba kockázat az ERFA programokban alacsony számú. Ez azt jelenti, hogy a korrekciók, amelyek szerves részei a több éves ellenőrzési rendszernek lényegesen csökkentik a maradék hiba rátát. Amikor lezárjuk ezeket akkor 2000 2006-os időszakra is kiértékeljük, és ezt közösen szeretnénk tenni a számvevőszékkel. Ezen kívül a 2007-2013-as év időszakot szeretnénk a tagállamokkal együtt simán elindítani, azért, hogy az irányítási és az ellenőrző rendszerek már működjenek a kezdettől fogva. Most 2007-2013-as projekteknek egy minta csoportját vizsgáljuk azért, hogy a hiba arányt meg tudjuk állapítani. A megerősített ellenőrzés úgy tűnik, hogy most már meghozza gyümölcsét, és ez 5% alá viszi le a hiba arányt. Negyedik megjegyzésem az éves összefoglalások alapján a tagállamokat arra sürgetjük, hogy hogy támaszkodjanak azokra a biztosítékokra, amelyeket a rendszerek adnak. 2010-ben újabb alkalom lesz arra, hogy megerősítsük az éves összefoglalóknak a, az alapját. És önökkel szeretnénk együttműködni, hogy a nemzeti elszámoltathatóságot megerősítsük. 2009-ben végül pedig egyszerűsíteni akartuk a folyamatokat, és Spidla biztos úr ezzel kapcsolatban további tájékoztatást fog adni tökéletesen egyetértek a számvevőszék e, éves jelentésében levő ajánlásokkal. Már is e, elkezdtük alkalmazni őket e, azokat az eszközöket létrehoztak, hogy a kohéziós politikában a korrekciós mechanizmusokat bevezessük, és a hiba százalékot csökkentsük. Eh, biztosak vagyunk benne, hogy a megfelelő irányba mozdultunk el, és eh, folytatjuk a munkát, amíg ez az intézkedések eh, teljesen hatásosak lesznek. Köszönöm Szemecki biztos úrnak, megadom a szót Speedla biztos úrnak. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za Elnök úr, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a bizottságban önökkel találkozhatom. Szemetki kollégám a főbb pontokat, a főbb irányvonalakat felvázolta a tevékenységünk kapcsán, illetve hogy a bizottság hogyan reagált a megállapításokra. Én most az Európai Szociális Alapról szeretnék szólni. Mint ahogy önök is tudják, a bizottság elkészítette és benyújtotta az intézkedési tervét, aminek célja az volt, hogy az alapok közös kezelését jobban felügyeljük. A terv részeként egyébként azt is vállaltuk, hogy felfüggesztjük a jogosulatlan kifizetéseket, illetve pénzügyi korrekciókat alkalmazunk. A számvevőszék a jelentésében elismeri, hogy lényegesen megemelkedett mind az ilyen felfüggesztések, mind pedig a korrekciók száma 2008-ban. Szemecki úr már elmondta, hogy a bizottság tovább folytatta 2009-ben is a politikáját, és ezt számok is alátámasztják. Ami az ESZ-át illeti, a korábbi éves jelentésekhez képest pozitív fejlemények történtek. Például az ESZA mindössze kilenc a számbevőszék mindössze kilenc hibát tárt fel, és ebből négy minősült számszerűsíthetőnek, aminek tehát pénzügyi kihatása is van. Az éves tevékenységi jelentések, amit a főigazgatóság készít, már tehát a helyes és célzott értékelést tartalmazza a nagy kockázatot képviselő programok és tagállamok esetében. Minden esetre tovább kell dolgoznunk annak érdekében, hogy a hiba arány tovább csökkenjen, és Szamecki úr is már felsorolta az ezirányú tevékenységeket. 2007 és 2013 között egy erőteljesebb keret áll majd rendelkezésünkre, jogi keret, ami lehetővé teszi a jobb teljesítményt két nagyon fontos prevenciós intézkedésre kerül sor az exante jóváhagyás, engedélyezés, másrészt pedig minden egyes programot, programhoz nemzeti audit stratégiát kell majd készíteni. És komoly erőfeszítéseket kell tennünk 2008, 2000, tettünk 2008-2009 során, hogy ezeket a preventív mechanizmusokat bevezessük. A fő célunk a gondos egyszerűsítés, és erre figyelemmel az egyszerűsített pénzügyi keretet fogjuk megvalósítani továbbra is a 2007-2013-as időszakban a kedvezményezettek és a hatóságok javára. Közvetett költségeket is lehet mutatni általány jelleggel az ESA esetében, és a tagállamokat is felszólítjuk, hogy ebben az egyszerűsítési folyamatban vegyenek részt. Remélem, hogy ez épp úgy érvényesülni fog arra is, hogy az egyszerűsítést kiterjesszük az európai fejlesztési alapra is. Ami pedig ezen intézkedések megvalósítását illeti, mi számolunk a tagállamok szakértőinek segítségével is. Az általános rendelet módosítására vonatkozó javaslatra rátérve, amit jelenleg a tanács és a parlament is tárgyal, úgy gondoljuk, hogy ennek keretében elvégeztünk minden lehetséges egyszerűsítést, anélkül, hogy a 2007-2013-as gazdálkodási keret alapját aláásnánk. Az ESA megvalósítására 2008-ban átfogó szociális válság keretében került sor. Számos munkavállaló elveszítette a munkahelyét, és ez mindenféleképpen felhívja a figyelmet arra, hogy látható módon kell demonstrálni a szolidaritást és a szociális Európát. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő hónapokban alaposan végig kell gondolnunk a közös gazdálkodás struktúráját, meg kell erősíteni az európai foglalkoztatási stratégia és az ESZA közötti kapcsolatot, és sokkal inkább középpontba kell állítanunk a tényleges eredményeket, amelyek az európai polgárok javát szolgálják. Köszönöm szépen, és készséggel válaszolok a kérdéseikre. Megadom a szót Liberacki úrnak, aki a 2008-as mentesítés jelentéstevője tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is rövid megjegyzésem lenne, ugyanis itt tudunk utoljára a biztosokkal beszélni. Ez az utolsó alkalom arra, hogy megtudjuk, hogy mi is a valóság ezekben a kérdésekben a 2008-as évet illetően. Először az első kérdést Biztos urak, az ügyleteknek a hiba aránya miért e, ilyen, ilyen nagy az ERFA, e, az 57% a kohéziós alapoknál, amely az azt jelenti, hogy mindegy második kifizetés nem helyes volt. Amikor ilyen magas a hiba arány, akkor hogyan lehetünk biztosak abban, hogy ez a 11 százalékos e, pont helyes a, a pénzügyi hatását, illetve lehet, hogy sokkal több, mint 11 százalék. Ez 43 százalékot jelent a 6-os és a 17-es projekteknél. Minden kérdést feltegyek most, vagy csak ezt? Chi vuole rispondere dei commissari? Chi szeretne beszélni a biztosok közül? Tessék. The frequency of errors... Uh, a hiba gyakoriság a számvevőszék jelentése szerint csökken az előző évekhez képest. Ez egy tény tehát pozitív trendet mutat. És miért is ilyen magas? Azért, mert a strukturális és a kohéziós alapoknak a tevékenységei nagyon összetettek, és nagyon sok kedvezményezettet is érint, és nagyon sok intézményt. Ezért lehet, hogy a külön, ezen a e, láncban, ebben a láncban megtörténik, hogy emberek vagy intézmények hibákat követnek el. Okay, the second question would be... A következő kérdés. 2006-ban ez a 12 százalékos hiba az 2007-ben 11 száz volt, és egy százalék volt, és ez 85 milliót jelentett, míg a korábbi évben 22 milliót. Tehát 2008-ban ez a 11 százalék az 2,7 vagy 4 milliárd. És helyese, ha összeadjuk ezeket az összegeket, hogy a következő három évre, az egész, vagy ebben erre a három évre lássuk ezt a, az összeget. Ez 12 milliárd, 14 milliárd, ez helyes így? Uh, well, I cannot agree with this interpretation. Hát nem tudok egyetérteni ezzel az értelmezéssel. 2006 7-ben és 2008 ban hogyha ezt a hiba arányt a konkrét összegre fordítják. A 2008-as szám 11 százalékos hiba aránya a zámbevőszék által alkalmazott módszernek az eredménye. A, ennek a módszernek a részletes paramétereit nem ismeri a bizottság, de nem kérdőjelezem meg ezt a módszert. Ez a 11 százalék az egy becslés a kohéziós alapkifizetések 2800-as számait illetően. Ez csak tulajdonképpen egy pillanat felvétel, amelyet az auditálás során tett a számvevőszék. Ezt a számot nem lehet közvetlenül használni a 2008-as pénzügyi korrekciókra ugyanis ezek nem jelentenek akkor 11 százalékot a 2008-as kifizetési értékekkel kapcsolatban. Mint mondtam, az elkövetkező években teszünk majd lépéseket, e a hibákat megmagyarázzuk, és helyesbítik a tagállamok a hibákat. Ezért 2008-ra a korrekció után ez a 11% alá fog valószínűleg esni. A harmadik kérdésem, mennyi pénzt sikerült 2008 év végéig vissza szerezni, és mely országokból? Mely országok esetében legnagyobb az aránya a visszafizetéseknek. És mennyit kellett volna visszafizetni 2000-2006 között, ami egyelőre még kintlevő összeg? Well, uh, I, I... Ennek megválaszolásához meg kell ismételnem a táblázatban szereplő összegeket. A pénzügyi korrekciók az eh, RD, az ESA és a kohéziós eh, alap eh, esetében 1,3 milliárd euró volt 2000-2006 között. Az eddigi korrekciók és visszafizetett összegek 2008-2009-ben 2,47 milliárd euró. Említettem, hogy a még várhatók további korrekciók 1,2 milliárd eurós összegben, tehát az összes visszafizetés és korrekció 3,7 euró körül lesz, milliárd euró közül, körül lesz 2008-2009-ben, ami pedig az egyes tagállamokból visszakapott összegeket illeti. A tényadatok azt mutatják, hogy a három legnagyobb összeget visszafizető tagállam 2000 és 2006 között Spanyolország, Olaszország és Görögország. Yes. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, még egy kérdésem lenne, ha megengedi. írásos válaszokat kaptunk öntől, és Spanyolország esetében 224 millió euróról van szó, amiről szerintem nem kéne különösebben aggódnunk, ez nem okoz különösebb fejtörés. Tehát itt összességében 3,7 millióról vagy milliárdról beszélünk. Milyen további előrelépés történt a kiadások közös figyelésére a külügyi tevékenységek kapcsán. Ugyanis minket meglep, hogy a hiba arány korábban 70% volt, ma üdvözlendő módon csak 40 körül van, 40% körül. Ez egy igen komoly előrelépés. Hogyan volt ez lehetséges? Prego. Non rispondete. Tessék, válaszoljanak. The first, um, the, the first piece of... Először is a, az írásos anyagban eh, foglalt táblázat millió eurókban adja meg az adatokat, tehát ez a 3,8, amit a jelentéstevő említett, ez 3,8 milliárd eurót jelent. Ami a külügyi tevékenységet életi, lehet, hogy nem jól értettem a portfólió a más biztosok illetékességi köre, tehát erre a kérdésre én nem tudok válaszolni. A külügyi tevékenységek nem hozzám tartoznak. Köszönöm szépen. Értem, hogy nem az ön illetékességi köre, de minden esetre megragadtam az alkalmat, hiszen ez a második érzékeny terület volt. Köszönöm szépen, elnök úr, és más kollégáknak is megadom a lehetőséget, hogy kérdezzenek. La parola all'onorevole Csáci Márkákis. Csáci Márkákis szónak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is a jelenlevő biztosoknak szeretnék köszönetet mondani a beszámolóért, és dicséretet is szeretnék kifejezni, hogy a számadatok alapvetően javultak, ez mind a két területre érvényes, különösen Spidla úr illetékességi területére. Hiszen itt látjuk, hogy az Európai Számvevőszék tanításából tanultak, és például ez Belgiumot is illeti, de erről még szólni fogok érthetőnek találjuk, hogy különböző módszerük van. Ez a különbség a számvevőszék módszere és az önök hosszú távú elemzések között. Ugyanakkor az a helyzet, hogy a különböző módszerek mögé el is lehet rejtőzni. Hiszen különböző számadatok merülhetnek fel, és akkor az egyesek azt mondták, hogy milyen ilyen számadatot kaptunk, mások mást. Különösen azt tűnik fel, hogyha ön Szamecki biztos úr 0,11%-ról beszél, ahol is uh, csalás gyanúja merült fel, az még mindig 57 millió euró, ami igencsak nagy összeg. Ugyanakkor azt hiszem, hogy annak is van értelme, hogy egy közös módszerről beszélgessünk, hiszen ez semmi újdonságot nem jelentene. Ugyanakkor jó lenne, hogyha közös, világos módszer lenne, és akkor mindenkit néven lehetne nevezni, aki hibát követett el, ez az egyetlen, ami számít. Még további elképzelésekről is lehet vitázni, hogyan lehet szankcionálni mindezt, de a néven nevezés lenne az, amit a parlament tenni akar, hiszen a számadatok javultak, de hogyha nincs vád, akkor nem is lehet büntetést foganatosítani, és sok tagállam ugyanúgy folytatja, mint korábban. Éppen ezért az, lesz, az lenne a helyes megközelítés, az a kérdésem, hogy mikor tudnak kialakítani, mikor látják az esetet arra, hogy közös módszert lehetne kialakítani. Szamecki úr az éves beszámolót említette, hogy ez nem kielégítő. Néhány hónappal ezelőtt volt egy meghallgatás, ahol is bebizonyosodott, hogy ezen éves beszámolók hatása nagyon csekély. Mikor számolhatunk azzal, hogy a bizottság még egyszer kiegészítő nyomást gyakorol majd a tagállamokra, hogy mindenki, aki a tagállami ö, menedzsment nyilatkozatot, megbízhatósági nyilatkozatot aláírta, Hollandia jó példa erre, mikor gondolja, Szamecki biztos úr, még egyszer azt a kérdést tenném fel önnek, hogy egy kísérleti ö, projektet lehetne ezzel kapcsolatban beindítani, talán egy kis régióban, talán egy német régióban, ahol közös módszerrel a helyi, regionális hatóságokkal együttműködve ezt a módszert beindíthatnánk, és megvizsgálhatnánk, hogy hogyan működik. Például Zárlandot javasolnám, aki egy át, ami egy áttekinthető régió, ott lehetne egy ilyen teszt módszert beindítani. Biztos úr, egy millió lakosa van ennek a területnek, és számos jelentős mennyiségű forrást használnak fel, tehát nagyon jól fel lehetne vizsgálni, hogy működik ez a módszer. Spidla biztos úr, voltak problémák azokon a területeken, amelyekért ön felelős, igaz, hogy kevés probléma, de például Belgium esetét tudom említeni. Belgiumban voltak problémák, Valóniában az ENU-val egy olyan projekttel, amelyet, amelyet ön kezelt. Az én konkrét kérdésem, hogy hogyan jár el egy ilyen esetben, mit tesznek szolgálatai, hogy ellenőrizzék, hogy ott a forrásokat nem hatékonyan használtak, használták fel, vagy esetleg félre is mentek ezek a források. Jó lenne, hogy ezt ezen a konkrét példán tudná szemléltetni. Elnök, tessék a bizottsági a szó. Uh, Nos, azt hiszem, hogy az a feltételezés, hogy egy eh, közös módszerten legyen, eh, az jogos, és a számvevőszékkel szívesen működünk együtt, hogy ezt a két rendszert minél hasonlóbbá tegyük, vagy pedig egyesítsük is őket. Különösen szeretnék szeretném felhasználni ezt az alkalmat arra, hogy a reményünket is kifejezzük, hogy a számvevőszéket bevonhatjuk abba a gyakorlatba is, amelyet véglegesíteni szeretnénk jövőre, és pedig hogy a költségeket elemezzük a 2007-2013-as időszakra. És pedig, hogy igaz, lássuk, hogy ez az új mechanizmus működik-e, vagy nem. Reméljük, hogy működni fog, de nagyon örülnénk, hogyha a számbevőszék is részt, vesz, részt venne ebben a közös munkában. aztán, hogy újjal mutassunk valakire, tehát nevén nevezzük a bűnösöket, bizonyos területeken már használtuk ezt. Hiszen már néven neveztem bizonyos országokat és régiókat, tehát semmi kifogásom az ellen, hogyha szükséges, akkor ezt szélesebb körben is alkalmazzuk. Végül pedig szeretnék szeretném biztosítani a szakbizottságot arra, hogy a regionális politika főigazgatója nagyon sok erőfészítést tett, hogy az irányítás és ellenőrzés a tagállamokban jobb legyen. Több is szervezet az irányító hatások, hatóságoknak, amelyek a pénzek átutalásában, csoportosítában vesznek részt, és nagyon sok iránymutatást adtak ki, amely jobb megértést biztosít a tagállamoknak a különböző kormány szintjein való szabályairól és eljárásáról. Aztán hasonló képzést végeztek a különböző szolgálatok számára, és a jövőben is ez fog történni azért, hogy a bizottság a, leg, a, a bevált gyakorlatokat eh, széles körben eh, terjessze a strukturális alapok eh, területén. Komisár Spidla, vol intervenire lei. Spidla úr, hozzá akar szólni? Vážený pane poslanče, zmínil jste se o projektu ANO. Említette az ENO projektet. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy a számszerűsíthető hibák, amelyet a számvevőszék az ESA területén megállapotott, 170 euró, 1000 euróra ugrottak. A belga esetről a belga eset 88 ezer euró. Itt a hibákat az európai pénzek más célra való felhasználása okozta. Ezt mi azonosítottuk, ezt a hibát, elindítottuk az eljárást a belga féllel, együtt, és több évvel ezelőtt kijavították a hibát, és lezártuk az ügyet. Tehát ez azt jelenti, hogy a 88 ezer eurót ö, ö, korrigálták, és nem vesztettük el a pénzt. Tehát a, ez egy rendszerhiba volt, és ezért képeztük ki a belga hatóságokat, hogy ez ne fordulhasson elő megint. Köszönöm. Gerbrand képviselő következik. Dank u wel, voorzitter. Um... Köszönöm, elnök úr. A támogatás Európával szemben sajnos az én országomban, Hollandiában folyamatosan csökken. és van valami, ami hozzájárul ez a jelenséghez, mégpedig azok a számadatok, amelyeket közzétesznek, különösen a kohéziós politika területéről. Egy kérdést szeretnék feltenni a biztosoknak. Mindig ugyanazok a tagállamok követik el minden évben ugyanazokat a fajta hibákat lehetséges-e nyomást gyakorolni ezekre a tagállamokra az Európai Bizottság részéről? Kérdezem tehát a biztos uraktól, hogy milyen lehetőségek lehetnek ezen nyomás növelésére. Esetleg egyes kifizetéseket fel lehetne függeszteni, vagy csökkenteni, hogy ezeket az országokat rábírják arra, hogy a korrekciós lehetőségeikkel éljenek. És itt nem csupán a kifejezések szabályszerűségéről van szó, hanem azok hatékonyságáról is, hogy növeljük az Európával, az Európa ö, támogatottságát ezekben az országokban. Hogyan akarják ezt elérni a kohéziós politika területén? Köszönöm. Az első kérdést illetően, tehát, hogy lehet-e nagyobb nyomást gyakorolni a tagállamokra, és lehet-e más eszközöket is a fegyelmezésükre felhasználni. Ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy a szabályok kötnek bennünket, tehát a költségvetési rendelet, és nem tehetünk más, mint amit ezek a keretek lehetővé tesznek. Nem függeszthetjük fel a kifizetéseket olyan esetekben, hogyha nincs meg az alapos alapú, a, a, okunk az ilyen lépésekre. Tehát csak akkor állíthatjuk le a finanszírozást, hogyha erre megvannak az okok. Tehát, hogyha legálisan akarjuk a lépéseket tenni, mind a bizottság, mind a tagállamok részéről, akkor a szabályoknak megfelelően kell tenni. Hogyha plusz nyomást szeretnénk gyakorolni, az elég nehéz. A hatékonyságot illetően, és ez itt egy fontos kérdés, és jogos kérdés, és egy kicsit túlmutat a, a szabály, tehát a legális ság kérdésén. Két nappal ezelőtt a strukturális alapok értékelésének hatodik konferenciáján, amelyet két évente rendez a bizottság, folyt egy eszmecsere arról, hogy az európai alapok felhasználásának hatékonyságát növelni kell a tagállamokban. En, ehhez először is több ismeretre van szükség tehát hogy hogyan működik, és hogy hogyan éri el a célkitűzéseket. Tehát több teljesítményorientált politikákra van szükség, és a sikernek a számszerűsíthető mutatóira. Tehát a biztosi posztom utolsó heteiben is kijelölök jövőbeli lépéseket, amely egy ilyen teljesítményorientált politikához vezetne. Ez lehetővé tenni, hogy legalább megmérjük a hatékonyságot. De egyet értek azzal a feltételezéssel, hogy jobban kellene ismernünk, hogy a célkitűzéseket mennyire érik el. Grazie. Köszönöm. Odi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első szavaim eh, köszönete lesz a két biztosnak, hogy megmagyarázzák a eh, eh, kérdéseinkre adott válaszokat, és Kalasz úrnak a megállapítása, hogy a dolgok jó irányba mutatnak, ezt mutatja ez a jelentés is. Néhány gondolat. Először is, hogy nincsenek csalások. Ez nagyon fontos, hogy ezt kijelentsük. És kérdéseket is tettünk fel ezzel kapcsolatban biztosnak, és a világosak a válaszok. A hibákat illetően amikor a számvevőszék azt írja, hogy a hibáknak nagy része annak tudható be, hogy nagyon összetettek a szabályok, akkor a 31. oldalon a 130, az egyik pontban, a francia változatban szó van erről. Ugyanakkor a bizottság is felelős azért, hogy miért ennyire összetettek ezek a szabályok. És nem szabad, hogy ez így maradjon. Tehát ez nem a tanácsnak, csak a tanácsnak és a parlamentnek a hibája, és tudnunk kell, hogy ezt az európai túlbonyolultságot meg kell szüntetni, mert elkeseredettek az állampolgárok. Beszéltünk a biztossal a kutatás területéről is, és az e az Európai Unió ilyenek miatt lesz népszerűtlen. Az 11 százalékot, hiba százalékot illeten én már nagyon sok eszmecserén vettem re, részt, és még mindig nem értem, hogy ez itt elvesztett pénze, vagy pedig ez, hogy hány hibát követtek el. A biztos úr el tudná mondani nekünk, hogy, hogy ez a 11 százalék, ez a 2,5 milliárd euró, vagy 2,7 milliárd, most erről van-e szó, vagy pedig ez egy hiba arány? Szeretném, hogy ezt világosan látnánk. Hogyha a számvevőszéknek a megfogalmazását nézzük, akkor az a benyomásunk, hogy ez a pénz elveszett. És egy javaslatot szeretnék ezzel kapcsolatban tenni. Nem tudom, mit gondolna a számbevőszék ezzel kapcsolatban. Biztos úr, nem lehetne egy külön jelentés az egész pénzügyi 2000, 2006-os eh, pénzügyi időszakról, hogy lássuk, hogy mennyi pénzt vettettünk, persze figyelembe véve a bizottság és a tagállamok pénzügyi korrekcióit. Értettem, hogy a szerződés a számvevőszéket kényszeríti arra, hogy éves megközelítést alkalmazzon. De hogyha több évre tekintjük, és a korrekciókat is figyelembe vesszük, és mivel meg kell őrizni a közösség pénzügyi érdekeket, akkor talán nem jelentős a veszteség. Az európai szociális alapokkal kapcsolatban eh, nincsen Spidla úrhoz különleges kérdésem. Eh, feltettük a kérdést, hogy mennyi hiba volt, de kevés hiba volt. Eh, sajnálom, és ezt a számvevőszéknek mondom, az, hogy elegáns lett volna, amikor azt mondjuk, hogy a kohézióban jelentős hibaarány van, önök itt a mezőgazdaságért említették, hogy a vidékfejlesztést kivéve ez mi a helyzet, és ezt azért a másik alappal kapcsolatban is megérdemelte volna. Jó, nézzük a kohéziós és a szociális alapokat. Az az érzésem, hogy koncentrálódnak a hibák, vagy túl kicsi hibáknak az összege, vagy pedig koncentrálódnak a jelentős hibák. Ezért felmerül a kérdés a 11 százalakkal kapcsolatban, hogy ezek 8, 9, 12, 13 százalékot jelent, vagy pedig 0,5, 0,6-ot és 100 százalékot. Tehát, hogy kis hibák is vannak, és nagyok. Tehát, hogy a tagállamokat illetően felmerül a kérdés, hogy nincsenek olyan hatóságok, amelyek politikai utasítást adnak, és, és akkor ezek ezekben a hibákban jelentkeznek. Tehát a koncentrációs kérdésre merül fel, tehát hogy vannak -e olyan hibák, hogy koncentrálódnak, és ezt hozzáket hogy lehet extrapolálni, egy ilyen megállapításból kiindulva. Jó, ennyi lett volna. Prego. Tessék. Um, Ami az összetettséget, bonyolultságot illeti, a gazdálkodási és ellenőrzési szabályok kapcsán. A gazdálkodási szabályok összetettsége idővel halmozódott fel, és ez feltehetőleg annak köszönhető, hogy a múltban erőfeszítések történtek arra, hogy minél pontosabb legyen a szabályozás. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a magas szintű pontosság nem akadályoz meg senkit abban, hogy hibát kövessen el. Tehát ez nem szűri ki a hibákat. Éppen ezért az elmúlt hónapokban arra törekedtünk, hogy tovább egyszerűsítsük a szabályokat. Egyébként a gazdasági visszaesés és pénzügyi válságra való tekintettel is. A bizottság két egyszerűsítési javaslatot fogadott el a strukturális alapok szabályait illetően. Az egyik már hatályba lépett, a másiket most van a parlament előtt, Mindkét esetben az volt a célkitűzés, hogy a strukturális alapok kezelésének szabályait minél inkább egyszerűsítsük. Ami pedig a tényleges hibák értékelését illeti a 2006-2006-os időszakban, itt egy külön jelentés nagyon hasznos lehetne, A bizottság szolgálatai nagy örömmel működnének együtt egy ilyen jelentés elkészítésében, minden esetre akkor lenne jó ezt a jelentést elkészíteni, miután a programokat lezártuk. Egyébként készek vagyunk e tekintetben együttműködni a számvevőszékkel. Rátérve a 11% tartalmára, illetve a tényleges hiba arányra, én már igyekeztem kifejteni kétszer is az álláspontomat, ahhoz, hogy itt előre tudjunk lépni, talán az is segítséget nyújthatna, hogyha a számvevőszéktől hallhatnánk ezen módszer alkalmazásáról, és pontosan arról is, hogy a 11% százalék mit fed. Köszönöm, Spidla biztos úr. Dovolte mi, abych se e, do, na, na několika případech e, dotkl... E, Itt néhány esetre erre szeretnék utalni, annak megvilágítására, hogy a statisztikai módszerekkel kapott adat veszteséget jelent-e. A számbevőszék és mindkét biztos is elmondta, hogy itt csalásokra nem került sor ebben az egész időszakban. A második kérdés az, hogy ez az összeg egyértelmű veszteséget jelente. Megemlíteném a belga esetet. Ott 88 ezer euró teljes mértékben korrigálásra és visszafizetésre került az európai költségvetésbe. Tehát ez nem volt veszteség. A második esetben ez az egyik nagyobb ügy volt, az ESA esetében egy francia projekt, ahol 7300 euróról volt szó, 73 ezer euróról, az információs rendszer keretében alkalmazott módszer miatt a társfinanszírozást rosszul számolták el. A következő hónapban azonban ezt a hibát automatikusan kiigazították. Tehát itt sem volt veszteség, annak ellenére, hogy itt számszerűsíthető hibáról volt szó. Tehát igen, hiba volt, de vesztességet ez nem jelentett. Nem mondhatjuk azt, hogy soha nem fordult elő nettó veszteség, de minden esetre ezzel meg kell várnunk ennek végleges megállapításáig az adott ügyek lezártát. Rátérve arra a javaslatra, hogy kezeljük külön az eszát, ezt pozitívan lehet indokolni, ugyanis az Európai Szociális Alap különféle kedvezményezettek számára biztosít forrásokat, de egyelőre ezt a javaslatot most nem tudom részletesebben megválaszolni. Az egyszerűsítés kapcsán, természetesen amikor új rendszerek születnek, rögtön az első naptól kezdve meg kell vizsgálni a gyakorlati szempontokat, és lehetőleg elkerülni a túl bonyolult rendszereket. Az egyszerűsítési törekvések, amiket eddig tettünk, lehetővé teszik például az a működési költségek, a folyó kiadások általány összegű elszámolását, és az eddig vizsgált esetekben négy esetből háromban nem adódtak volna hibák, hogyha ez az általány elszámolás érvényesülhetett volna. Egy további kérdés arra irányult, hogy mennyire hatékony ez a rendszer. úgy gondolom, hogy itt a hatékonyság különféle módszerekkel értékelhető. Minden esetre erre a kérdésre érdemes lenne további figyelmet fordítani, és egy jól átgondolt módszertant alkalmazni. A módszer tan már így is eléggé összetett. Köszönöm. A számvevőszék nevében Kajulai asszony kap szót. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék néhány kérdésre reagálni, amit a képviselők felvetettek. Először is mm, nyilvánvalóan a számvevőszék, ha nem is a biztosítási modell, vagy a nyilatkozati modell esetén az egyes eseteket auditálja a DASZ, ugyanis túlságosan költséges lenne minden egyes évben, de minden esetre egy nagyon hasonló módszert alkalmazunk. A zárásokat természetesen azért ellenőrizni fogjuk. Na, most nézzük a 11 ot Nagyon egyszerűen a 24,8 milliárdból egy 180-as mintát vizsgálunk, és az azokban a projektekben megállapított hibákat extrapoláljuk a teljes területre. Az egyik jele annak, hogy ez a módszer megbízható, az az, hogy az elmúlt három évben az eredmények nagyon hasonlóak voltak, és jól korrelálnak azzal a tényel, hogy mindig ugyanazokat a rendszereket vagy projekteket vizsgáljuk a 2000-2006-os időszakban. Ha most az ESZ-t és az e RDF-et, eda vizsgáljuk, akkor az ESZA sem teljesített jobban, mint a regionális és fejlesztési alap, Természetesen ezt még részletesebben meg kellene vizsgálni. A 180-as mintán azonban statisztikailag nem lenne korrekt, hogyha itt most az alapokat külön értékelnénk, szétválasztva. Ugyanis a kezelési modell mindkét alap esetében nagyon hasonló. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ajala Sander kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani. Jelentéstevőnknek, valamint a biztosoknak, ezért az eszmecseréért, eszmecseréért úgy szintén köszönetet szeretnék mondani a szemvevőszék képviselőjének. Kérdésem lenne mindkét biztoshoz. Jelenleg tudjuk, hogy milyen tartalékok vannak az ESZA lezárását illetően. Nem nevezték néven a vétkeseket ezen a területen, de remélem, hogy fognak tenni valamit, hiszen a múltban egyes országoknál meglehetősen nagy százalékú hiba arány merült fel. Kérdésem tehát, hogy mit tesznek ezen a területen, és a lehető legtöbb részletet szeretnék megtudni ezzel az ügyel kapcsolatban, tehát az eszel kapcsolatban. Spidla ö, úrhoz is lenne egy nagyon ö, virágos kérdésem, mégpedig a múltban volt egy eset Spanyolországban, Most a helyzet némileg javult. Remélem, hogy ö, ö, most már a helyzet tehát jobb, de minden esetre ez a múltbeli örökség a hiba arányt illetően nagyon terhes Spanyolország számára. Szamecki biztos úr, a hivatali ideje végére érkezett, ennek ellenére arra kérném önt, hogy adjon választ következő kérdésre. Egy sor példát szeretnék a 2008-at megelőző időszakra, tehát 2000 és 2006 között három déli országot emelt ki a hibákat illetően, de Nagy-Britanniáról nem tett említést. Ugyanakkor viszont a számadatok tévedésekhez, zűrzavarhoz is vezethetnek. Már öt évvel ezelőtt is kértem, hogyha tehát az alapoknál, a kifizetéseknél problémák vannak, illetve a visszafizettetéseknél problémák merülnek fel, akkor ez könnyen zűrzavart okozhat, hogyha úgy véljük, hogy például egyes országoknál egy dos összegek okoznak ilyen fajta problémákat, míg például Nagy-Britannia esetében szintén nagyon nagy összegek merülnek fel, viszont az alapoknál nem lehet látni a, a teljes számokat, tehát azt, hogy az egyes országokban mennyi forrást használtak fel, és hogyha pontosan megnézem ezt a táblázatot, Szemecki úr, most csak az első két táblázatról beszélt, és Spillónak is köszönöm az adatokat, amelyeket a rendelkezésünkre bocsájtott, a táblázatot, de ez csak 2006-ig terjed, és a kohéziós alapokat nem foglalja magában hiszen a kohéziós alapok végösszege sokkal magasabb. Jó lenne az összes összehasonlító táblázatot megkapni hogy valóban össze tudjuk vetni ezeket az adatokat. Tehát például Spanyolország, itt egy milliárd körüli összeg van, ami valóban nagyon nagy összeg, ez nagyon szembetűnő. A 2000-2006 közötti időszakban itt egy 1%-os hibaarány van, még Nagy-Britanniában 160 millió körüli összeg ö, szerepel itt. Összességében viszont 17 millióról van szó. És ez egy nagyon alacsony százalék. Problémák mindenhol vannak, és ezt azért tartanám kívánatosnak, hogy a polgárok meg is értsék ezeket a problémákat, és ne keletkezzen zűrzavar. Azt hiszem, hogy a jó úton vagyunk e felé hiszen a szemvevőszék jelentése nem vezetett botrányokhoz, és nem okozott még nagyobb szkepszist az Európai Unióval szemben. Észszerű úton indultunk tehát el, és az adó fizetők pénzét megfelelően tudjuk kezelni, jók a beszámolóink, de aztán megint zűrzavar keletkezik, és mindig a déli országokat pécézik ki, ahol problémák vannak, Holott, hogyha a százalék arányokat vizsgáljuk meg, akkor ez nem fel meg a valóságnak. Elnök, tessék. Ami a pénzügyi korrekciókat illeti a 94-99-es időszakra, majdnem lezártok az intézkedéseket, döntéseket, ha bár még még vannak függőben is, és az elkövetkező két hónapban fogjuk ezeket elinteni. Van egy fenntartás, vannak olyan határozatok, amelyeket megkérdőjeleznek a tagállamok, és jelenleg a bíróság előtt vannak, tehát ez hosszabb időt fog igénybe venni, hogy véglegesítsük ezeket a kérdéseket. Az adatok pontosságát illetően, amelyek a táblázatban vannak, amelyeket a bizottságnak küldtünk, hangsúlyozni szeretném, hogy nem szándékosan említettem az Egyesült Királyságot. Egy kritériumot használtam a három ország esetében, és pedig, hogy a korrekciók nagyságát illetően kitűnnek. Az Egyesült Királyság négyes számú, de távolság van az első három ország között, Spanyolország, Olaszország és Görögország között. A negyedik ország az Egyesült Királyság, amely messzire áll ezektől. Ettől függetlenül a jövőben azt hiszem, pontosabb adatokra lesz szükség, nem csak a pénzügyi korrekciókat illetően, hanem ezek relatív súlyát illetően is, tehát az egyes államoknak adott juttatásokra vetítve. Tehát ez fogja mutatni a korrekciók relatív súlyát. És legközelebb ezt így tesszük. Spidla Biztos úr parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Az első válaszom arra a kérdésre, hogy a 94-es, 99-es időszakot mennyire zártuk már le? Körülbelül 94%-át zártuk le a projekteknek, 1159 számban, és 73-at pedig részben zártunk le. Ennek több oka is van. Általában bírósági eljárás van az adott tagállamban, akkor bizonyos hosszú határidők lehetnek. Tehát ez mind időt vesz igénybe. Aztán spanyolosság esetét illetően is volt egy kérdés. A spanyol eset ezért 2003-ban az Olaf vizsgálta, és 2004-ben le is zárta. 2002-ben a sajtóban is megjelentettek tudósítások erről, és idén, november 9-én újból megjelentek ezek a hírek. A megfogalmazás azonos volt, tehát valószínűleg az újságíró egy régi adatbázis használt fel. Ez egy szétterjedt eset, és ezért a bizottság minden lehetőséget megtett, és egy munkacsoportot is felállított az ügy vizsgálatára, tehát hogy a lényegét vizsgálják. Közös megállapodásra jutottunk Spanyolországgal, amelynek alap alapján 105 millió euró korrekcióról volt szó, és 2,3 millió euró leblokkolásáról. És most várjuk a spanyol kormánynak a lépését. A korrekciókat 2004 és 2001-ben végeztük el, tehát ezt az részt lezártuk. Egy új rendszert vezettük be a finanszírozás területén, és képzést is indítunk, indítottunk. 2004-ben a, pro, a jelentős programokban sok hiba volt, és és a, foglalkoztatási főbizottság egy új auditot tartott ezzel kapcsolatban. Ugyanennyi figyelmet kapott a program a, spanyol nemzeti auditorok részéről. Tehát ezt a projektet nagyon gondosan nyomon követtük, és megfelelő gondossággal és elszámoltathatósággal. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a spanyol hatóságokkal teljes együttműködésben tettük. Köszönöm, Greszle asszony. Köszönöm, elnök úr. El kell ismernem, hogy ez a teljes mentesítési eljárás mindenkit a kapacitásai határaira ö, visz, hiszen csak részben tudtuk ezt a hosszadalmas dokumentumot áttanulmányozni, jó lenne, ha legalább 24 órával hamarabb megkapnánk a válaszokat, és így jobban tudnánk vitázni, egy jobb vitát tudnánk vezetni, hiszen még egyes kérdések esetében kiegészítő ö, információkra van szükség. Négy pontra térnék ki a mini megbízhatósági nyilatkozat, ahol is az SNN 4% kos adat adódott. Ez nagyon érdekes volt számunkra, hiszen a bizottság sokkal nagyobb próbán dolgozik, mint a szemvevőszék. Éppen ezért érdekes lenne, hogy a két biztos ezen eredmények hitelességét megítélné, és a szemvevőszék is megítélni a bizottságnak ezt a mini megbízhatósági nyilatkozatát, hiszen hogyha megnézzük az eszet és a szemvevőszék példáit, akkor ez azt a gyanút kelti bennem, hogy ezzel nem tudunk sok mindent kezdeni. Ezt sajnálatosnak tartottam, mert uh, itt hitelességre van szükség, és véleményem szerint ez itt nem adott. Ez az első kérdésem a mini megbízhatósági nyilatkozatok kapcsán, a másik kérdésem Görögországra vonatkozik. A sajtóból kitűnik, hogy Görögország elég uh, kreatív a statisztikák hamisításában, és éppen ezért érdekes lenne megtudni, hogy a bizottság a regionális alapoknál és az SNL mit tesz, hogy a görög statisztikai adatok helyesek, hiszen gyakran ezt készpénznek veszik ezeket az adatokat, és gyakran nem helyesek ezek a statisztikai adatok. A harmadik kérdésem pedig Spanyolországra vonatkozik. Hogyha megnézzük a rendelkezés álló dokumentumokat, például a kohéziós alapjelentést, akkor feltűnik, hogy Spanyolország kiemelkedik a, ezen országok közül, mert 105 százalék ott az EU átlagos vásárlóerő aránya. Tehát nagyon, tehát, hogy mindig pénzt kapnak, akkor is, hogy a statisztikailag erre nem lennének jogosultak? Hiszen a kohéziónak arra kellene szolgálnia, hogy segít az országoknak, és hogyha már nincs ilyen segítségre szükség, akkor talán ezt nem kellene folyósítani. És másnak lehetne ezeket a forrásokat kiosztani. A következő pont, ami Németországot, illetve Spanyolországot illeti, a legnagyobb problémák a szabálytárságok bejelentésével vannak. Tehát azzal a módszerrel, ahogyan ezeket bejelentik. És a kérdésem az, hogy a bizottság mit tett annak érdekében, hogy a szabálytalanságok bejelentése javuljon. Van egy módszer, például, hogy a ö, ö, nyomás gyakorlása pénzek fel, kifizetésének felfüggesztésével, Mit tettek tehát annak érdekében, hogy a bejelentéseket javítsák? Volt egy saját kezdeményezésű jelentés Buzattó kollégánk részéről, aki már nem parlamenti képviselő, és ebben a jelentésben a parlament szerződés szegési eljárást követett Spanyolország és Németország ellenében emiatt. Nem akarom a spanyol kollégákat vegzelni ezzel. És egy negyedik pontot is említenék. A regionális ügyi főigazgató jelentő, jelentése a 240. oldalon, a 42. oldalon van egy jelentés a 2008-as pénzügyi korrekciókról, a kohéziós alapok korrekciójáról, és itt vannak olyan rubrikák, amelyek nincsenek adatok az új szem, új tagállamoknál. Írország esetében szintén nincs számodat. Más országok sem merülnek fel ebben az összefüggésben. Ezek nem voltak tárgyai a vizsgálatnak, engem az ír eset érdekelne, hiszen 2003-ban Írország nagyon sok pénzt kapott a kohéziós alapból. A főigazgató jelentésében, a szociális ügyi főigazgató jelentésében nincs fenntartás a bolgár ellenőrzési rendszer tárgyában, és érdekelne, hogy ezt az ellenőrzési rendszert mostanáig nem validálták. Tehát, hogyha validálták, akkor nincs fenntartás, illetve érdekelne, hogy mikor kerül majd sor a validációra. Köszönöm. Ami az adatok, statisztikai adatok megbízhatóságát illeti, amit azon adatok, amelyeket a tagállamok gyűjtenek. Ne felejtsük el, hogy ebben az esetem, esetben mind a bizottság és a számvevőszék elemzi ezeket, de ezek mások, mint a gazdasági és a pénzügyi szolgálatai által elemzettek a bizottságban. És tudom, hogy vannak gondok bizonyos tagállamok statisztikai adataival, tehát itt különböző adathalmazról van szó. A regionális politikában olyan ügyletekkel és kifizetésekkel és költségekkel eh, foglalkozunk, Eh, amely más adatokat biztosít, mint a tagállamoknak a központi statisztikai hivatalai által gyűjtött adatok. Tehát az érdeklődési körünk más, mint az övék. És ha és amíg nem merül fel kétség, nem kérdőjelezhették meg a tagállamok által nyújtott statisztikai adatok eh, eh, valóságosságát az vizsgálatok, az auditálások azt a célt szolgálják, hogy feltárjuk a hibákat, és hogyha megtaláljuk őket, akkor korrigálják vagy a tagállamok, vagy pedig a bizottság a pénzügyi korrekció során. A kettes pontot illetően a kérdés az volt, hogy bizonyos esetekben fennmaradnak-e továbbra is a hibák. Tehát nem kellene olyan mechanizmusokon gondolkodni, amelyek csökkentenék azon országok esetében a finanszírozást, ahol továbbra is hibákat követnek el. Hangsúlyozni szeretném, hogy két esetben, az egyik ugye Spanyolország esete, már is fokozatos megszüntetési mechanizmust vezettünk be, amely azt jelenti, hogy két kedvezményezett egyre kevesebb finanszírozást kap az EU költségvetésből 2010-ig, 2010 végéig. Írországot illetően nincs információnk. Bulgáriát illetően még a megfelelőségi vizsgálat problémájával küzdködünk. Ugyanis a több ellenőrzött program közül sok esetben visszautasították a szolgálataink a bolgár jelentéseket. Közben a kormány, az új kormány kormányjal intenzív kapcsolatokat építettünk ki, és azt mondták, hogy nagyon fontos, lényeges intézményi és adminisztratív változtatásokat eszközöltek. És tudomásom szerint és értékelésem szerint a bolgár kormány által hozott új lépések ígéretesek, és az új rendelkezések azt célozzák meg, hogy megfelelő irányítási ellenőrzéseket vezessenek be, és ezek az erőfeszítések, amelyeket a bizottság szolgálatainak segítségével eh, hoznak, remélhetőleg meghozzák a gyümölcseket az elkövetkezendő hónapokban. De ez még eh, továbbra is csak eh, korai benyomások, mint egy szilárd meggyőződés. Köszönöm. Köszönöm. Spidla úr, hozzá kíván szólni? První otázka, které bych se chtěl dotknout, je az első kérdés, amit szeretnék megválaszolni, a minidasszal kapcsolatos. Ez egy nagyon érdekes tanulmány volt, egyértelmű eredménnyel zárult, nevezetesen, hogy az új szabályok az új tervezési időszakban jó eredményeket hoztak. Azt is megállapíthatjuk persze, hogy minden módszertannak, minden metodikának megvannak a korlátai. A tanulmány érdekes volt, érdekes próbálkozás, ami arra utal, hogy jó irányban haladunk. De minden esetre túl korai lenne most további következtetéseket ebből levonni. Ami Görögországot illeti, a számvevőszék a legutóbbi audit során nem, áll, nem tárt fel semmilyen hibát Görögország esetében, tehát ebből a szempontból Görögország volt az egyik legjobban teljesítő tagállam ebben a jelentésben, ami Bulgáriát életi. 2000 2006 között Bulgária nem kapott forrásokat nem kapott finanszírozást, tehát ezek az adatok nem szerepelnek a főigazgató adat sorában. Az újabb, a közelmúlt időszakra vonatkozóan nem kaptunk igazoló nyilatkozatot, tehát egyelőre még nem hívtak le alapot Bulgáriában. Köszönöm, elnök úr. Egy nem kiegítő helyzetben vagyunk költségvetés ellenőrzési bizottságként, hiszen azért vagyunk felelősek, hogy a jogszerű, észszerű és hatékony alkalmazását az adóforrásoknak megvizsgáljuk. Mutatókat nézzünk, hibaarányokat, nagyon sok mindent, amely az ellenőrzők szívét megdobogtatja, de természetesen a felelősség is fontos kérdés, és egy olyan helyzetben vagyunk, amikor valamennyien nagyon jól tudjuk, hogy milyen hogy az európai források alkalmazásánál milyen nagy a fe tagállamok felelőssége, és a bizottságnak ki kell dolgozni valamilyen módot, hogy ezt a helyzetet javítsa. A tagállamok az európai adófizetők rész, ö, ö, pénzét részben nem kielégítően használják fel, a német tartományok helyzetével is elégedetlen vagyok, hiszen a jelenlegi miniszterelnök itt jelentős szerepet akar majd játszani, de arra kell összpontosítanunk, hogy a bizottsággal arról beszéljünk, hogy hogyan tudjuk ezt a helyzetet javítani. Ugyanakkor, hogy ki a felelősség. Ebben az összefüggésben érdekel, hogyha a a megosztott, a struktúrás alapok megosztott kezelésének nyomon követéséről van szó, akkor a 2000-2006-os időszakot, illetve még nincsenek adataink, tehát itt még lyuk van az adatszolgáltatásban, hogy tudjuk, hogy ki a felelősség az egyes esetekért, a bizottsággal erről még beszélni akarunk. Mit mulasztottak el itt mit lehetne tenni, hogy a jövőben csökkentsük a hibarányt, és a tagállamok felelősségét megfelelően tekintetbe vegyük? Mint már említettem, a bizottság több lépést és kezdeményezést tett a cselekvési terv keretében. Annak érdekében, hogy jobban tájékoztassuk a tagállamokat, több információt adjunk nekik a szabályokról, hogy ők is megfelelően tudják kezelni a különböző alapokat. A bizottság különféle tájékoztatókkal, képzéssel szolgál a tagállamok számára az alapok kezelése tekintetében. Közvetett módon a kedvezményezetteknek is nyújtunk ilyen szolgáltatásokat, kiadványokkal, elektronikus formában tájékoztatjuk őket. És ezen a területen az egyik legnagyobb lépés keretében egy új útmutatót adtunk ki a tagállamok számára az éves összefoglalókra vonatkozóan. Ezzel tulajdonképpen a tagállamok saját maguk is megtesznek minden erőfeszítést a helyzet javítása érdekében. Az éves összesítések azt igazolták vissza, hogy a tagállamok igénybe vették a bizottság ezen szolgáltatását, jó lehet, az éves összefüggése, összesítések tagállamonként eléggé eltérő minőségűek voltak. Voltak nagyon jó összefoglalók, mások kevésbé. A bizottság ez év végére szeretné véglegesíteni a cselekvési tervet, lezárni, és ennek eredményéről jövő év elején beszámolni a parlament előtt. A tényleges számok és hatások természetesen majd csak 2010-ben lesznek láthatóak, ugyanis a kiadások, amelyeket még a számvevőszék és a bizottság is auditálni fog. Kifejezetten az új tervezési időszak alatti kiadásokat illeti, amire már az új szabályok, új kezelési szabályok vonatkoznak. Köszönöm, Piper úr következik. Köszönöm, elnök úr. Először is egy megjegyzés Spidla úrhoz. Gyengéden utalt arra, hogy a szociális alapokat leválasztjuk a struktúrás alapokról, akkor minden jobban megy majd. Azt hiszem, hogy éppen az ellenkezője igaz. Hogyha a szociális politikát önálló ágazati politikaként kezeljük, akkor láthatjuk, hogy ez nagyon nagy nyeresség a bizottság számára, de az ellenőrzési mechanizmusok belát hatatlanok, és azt hiszem, hogy a parlament nem úgy látja ezt a kérdést, mint Spidla úr. Szemecki úrhoz szeretnék egy kérdést feltenni. Itt van ez a 11%-os arány, amely különböző tagállamonként különböző arányokat ad, és az elmúlt években, évtizedekben az ellenőrzéseknél voltak visszaeső tettesek, tehát mindig olyan országok vannak, amelyek valamit mindig rosszul csinálnak, és éppen ezért felmerül benne a kérdés, hogy a bizottság gondolta már arra, hogy bilaterális ellenőrzési mechanizmusokat vezessen be, tehát Európa és egy speciális tagállam vonatkozásában bilaterális ellenőrzési felülvizsgálati mechanizmusokat, mert az nem lehetséges, hogy egész Európa, mind a 27 tagállam kiegészítő kritériumoktól szenved, csupán azért, mert néhány tagállam valamit mindig rosszul csinál. Tehát feltenném a kérdést, hogy ez napirenden van-e az Európai Bizottságban. Tessék, köszönöm. Uh, <clears throat> well, so far... Ez idáig nem történtek jogi lépések a bizottság részéről, amelyek a következtében az egyes tagállamokat differenciáltan kezelnénk minden esetre. Most folynak a viták a kohéziós politika jövőjére vonatkozóan 2013-on túl, és ennek keretében megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetne eltérő megoldásokat alkalmazni. Egyrészt meg lehetne vizsgálni egy differenciált megközelítést az egyes tagállamok esetében a differenciálás egyik kritériumaként vehetnénk figyelembe a korábbi teljesítményeket az alapok kezelése és ellenőrzése területén. és akkor ennek alapján ki lehetne alakítani egyfajta bizalmi szintet, egy bizalmi fokot a jól teljesítő tagállamok esetében, és ott egy úgymond puhább, rugalmasabb megoldást alkalmazni. Ezzel jutalmazva a korábbi jó teljesítményüket. Másrészt pedig általánosságban azt is vizsgáljuk, hogy lehetne differenciált kezelés és ellenőrzési mechanizmusokat alkalmazni, függően az alapok áramlásától, attól, hogy mekkora intézményi rendszer kezeli az alapokat az egyes tagállamokban. Vannak olyan tagállamok, amelyek viszonylag kevés összeget kapnak az ő esetükben a kohéziós politika nem játszik komoly szerepet. Vannak azonban olyan tagállamok, amelyek jelentősebb összegeket kapnak a kohéziós alapból. Tehát ezt a két paramétert, a közigazgatás méretét, másrészt pedig az allokáció, a finanszírozás nagyságát lehetne figyelembe venni, amelyek alapján eltérő kezelési és ellenőrzési rendszereket alkalmaznánk differenciált alapon. Minden esetre az ezzel kapcsolatos munkát még véglegesíteni kell, amint a kohéziós politika jövőjéről 2011-ben véglegesen döntünk majd. Köszönöm, Szondárgár képviselő következik. Tak, Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy rövid kérdésem lenne. Örülök természetesen annak, hogy hallok arról, hogy Zamecki biztos úr meg van győződve arról, hogy a 11 százalék kizárólag hibákra vezethető vissza, nem pedig csalásokra. Azonban a kérdés, hogy ezek mennyiben hibák, illetve csalások, ez attól függ, hogy milyen szándékot követünk. Nyilván, hogyha valaki ö, tudatosan követel hibát, ez szintén csalásnak minősül. Éppen ezért ö, szeretnék hallani arról, hogy meggyőződésében mégis mire támaszkodik, hogy itt nem csalásról lehet szó, csupán a beszámolókra támaszkodik, amelyek a tagállamokból érkeznek, és szeretnék hallani valamit a szemvevőszék képviselőjétől is azt illetően, hogy itt nagyon sok olyan számadat van, amiről semmit nem tudunk, nem tudjuk ezekről az esetekről, hogy hibák, avagy csalás esetei. Először is engedje, hogy mondjam azt, hogy a bíróság véleményét, hogy nem találnak hibát, elhisszük. De amikor megnézzük, hogy milyen típusú hibákat lehet felfedni, akkor megerősíthetjük, hogy a konkrét típusokból kifolyólag látjuk, hogy nem szándékos csalásról van szó. Például a közbeszerzés területén elkövetett hibák, vagy a, jogosulatlan kiadások területén ezek könnyen úgy azonosíthatók, mint nem szándékos hibák, tehát akkor ez nem csalás. És azt hiszem, hogy a számvevőszék és majd meg tudja mondani, hogy miért nem csalásnak minősítik ezeket. Albrecht képviselő következik. <clears throat> Yes, so if you, uh, Chairman, if you don't mind, I would just... Eh, ha nem baj, akkor ugyanezt az elemet folytatnám. Ugyanis a mentesítési eljárásban, különösen 2008-as évre, az lesz érdekes, hogy a, az elemzés megmutatja, hogy a 2000, 2006-os eh, időszak és a többi időszakok között van-e változás. Ugyan ne felejtsük el, hogy az előző időszakban más eh, eszközök voltak, amelyekről úgy döntött az Európai Unió, hogy megváltoztja őket. Például a vidékfejlesztést elválasztja a kohéziós politikákról. És ezen kívül eh, egy úgynevezett monofund rendszer, tehát egy alapú rendszert fog bevezetni, és akkor a kohéziós alapokkal kapcsolatban is volt egy változtatás. Tehát ezek jelentős változtatások, és felmerül a kérdés, nem biztos, hogy ma, hogy ha ilyen változások vannak, akkor a módszereket is ne változtassuk-e meg? Ezt a hírhet 11 százalékot talán érzelmek nélkül is meg kéne vizsgálni, hiszen nem azt akarjuk azt bizonyítani, hogy a kohéziós politika per definíció nem csaláshoz vezethet. És szerencsére ma nem ezt a meghallgatást folytatjuk. A kérdésem a közbeszerzéssel kapcsolatos. Hogyha ezt a 11 százalékot közvetlenül a közbeszerzésekhez kötjük, akkor felmerül a kérdés, hogy mi is történik itt. Tehát a jogosultság gal probléma van? Talán másfajta jogosultság van európai szinten, mint nem tagállami szinten. Tehát támogathatóságot illetve lehet, hogy másként gondolkodnak. Vagy pedig ez egy közbeszerzési probléma, és akkor lehet, hogy ez az egész Európai Unióban probléma. És a közbeszerzés tulajdonképpen kimutatja ezt a problémát. Ez nem a kohéziós politika problémája, hanem ez egy létező probléma. Tehát talán nem csak a pénzre kellene koncentrálni, hanem a támogathatóság és a közbeszerzés problémáit kellene megvizsgálni. Tehát, hogy hol vannak a, a problémák a közbeszerzéssel, és ezt a jövőben elemezni kellene, hiszen ezt már megtettük, és a kérdés felmerül, hogy a, a támogathatás, támogathatósági szabályokat harmonizálni kell -e az ugyanaz beruházás esetében, tehát hogy az EU és a tagállami szabályoknak ugyanazoknak kellene lennie. Talán a kohéziós politika területén jobban tudjuk elemezni a közbeszerzéseket. Parancsoljon! Azt hiszem, hogy elvben egyetértek a képviselő úrnak a megjegyzéseivel. Ugyanis nagyon sok hiba tudható be a támogatatóság nemzeti szabályai és a bizottsági szabályok közötti különbségnek. Tehát, hogyha az a célkitűzés, hogy csökkentsük a e, hibákat, akkor talán e, kellene foglalkozni azokkal, hogy a nemzeti és az EU-s e, szabályokat harmonizáljuk. Ez csak egy feltételezés, ez különböző szempontokat is figyelembe lehet venni, tehát lehet, hogy például különböző rendszerekre van szükség. Erről el kell gondolkodni, de a kohéziós politika szempontjából valóban ez egy érvényes feltételezés. Köszönöm. Grazie, onorevole Calfin. Köszönöm. Calfin képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésem van Szamecki biztos úrhoz. Ugyanis speciális helyzetben van, hiszen olyan erőszakért is felel, amikor nem is volt biztos. Olyan intézkedésekről is beszéltünk, amelyek a következő bizottság mandátuma alatt lesz érvényesek, érvényesek. A kérdésem. Ugye mondtuk, hogy sok intézkedéseket tettek, 2008-ban javult a helyzet, de ne felejtsük el, hogy a 2008-as mentesítésről van itt most szó. Biztos úr azt mondaná, hogy 2008-ban a bizottság minden tőle telhetőt megtett arra, hogy elköltse az európai alapokat méghozzá lehető legjobb módon a strukturális alapok területén. Ugyanis az előző időszakban ugyanilyen hiba arány volt. Hasonló intézkedéseket tettek, amiknek hasonló lett az eredménye. A második kérdésem az, hogy a jövőbeli meghallgatások során mit gondol? Az ön utódja mérhető kötelezettségeket fog vállalni a hiba aránya kapcsolatban, és azon projektekkel kapcsolatban, amelyekkel kapcsolatban szabálytalanságokat látunk a dokumentumokban. A végső kérdésem a számvevőszék képviselőjéhez szól. A számvevőszék képes-e mélyebbre hatolni, amikor az európai alapok felhasználásának szabályosságát vizsgálja. Az első kérdéssel kapcsolatban biztosítom önöket, hogy a bizottság minden tőle telhetőt megtett a 2008-as helyzet javítására. Azt láttuk, hogy a megfigyelések tehetetlensége beépített, hiszen 2008-ban az új pénzügyi perspektívákat illetően nincsenek elköltések. A 2008-as célkitűzések azok a 2000-2006-os időszakra vonatkozott, és az irányításra és az ellenőrzésre. Tehát a stabilitás azt mutatja, hogy az, csak az új pénzügyi terv szempontjából tehetünk megfigyeléseket. A második kérdés, hogy az utódom az mérhető kötelezettségvállalásokat tesz-e. Hát ez persze az ő döntése, de azt hiszem, hogy bárki számára kockázatos, hogy ilyen mérhető kötelezettségvállalásokat vállaljon, mert ezt még a gyakorlatban, ennek a gyakorlati eredményét még nem láttuk. 2010-ben azt mondanám, hogy már biztosabban nyilatkozhatunk erről, ugyanis az új pénzügyi perspektívák részesedése 2010-ben majdnem 100% lesz. Amikor elérjük az első eredményeket, akkor az új biztos és a szolgálatai megnézheti, hogy hogyan lehet finomítani a rendszeren. De ha még nincsenek a vált változások, a rendszer átalakításának az eredményei, az első eredményei még nem állnak rendelkezésre, ez azért elég kockázatos lenne. Tehát meg kell várni egy évet, vagy akár még többet is. Köszönöm. Végezetül megadom majd a szót a szemvevőszék képviselőjének, és még két-három hozzászólunk van. Gariga Poljadó úr következik. Köszönöm, elnök úr. A biztosok egyike említette, hogy egy újságíró hamis adatokat ragadott ki, és hamis benyomást keltett ezáltal a valóságról, ami a strukturális alapok forrásainak felhasználását illeti. És ez talán azt mutatja, hogy az Európai Bizottságnak világos adatokat kellene szolgáltatni a pénzügyi korrekciók tárgyában, a nettó vesztességeket is világosan ki kellene mutatnia, hiszen talán nem ismerjük elég részletesen ezeket az adatokat a strukturális és kohéziós alapok esetében, de hogyha egy tagállam korrekciót kell, hogy végrehajtson, akkor megvan az esély arra, hogy ezeket a forrásokat más programoknál újra fel lehet használni, és ez is fontos. Mi a helyzet a nettó vesztességeknél? a strukturális alapok, illetve a kohéziós alapok esetében. Ezt szintén világosan be kellene mutatnia az Európai Bizottságnak. Ez azért is fontos, mert Spanyolországot több ízben említették a dokumentumban. Azon számadatok, amelyek Spanyolországra érvényesek, 17 millió euró nettó vesztesség a kohéziós és strukturális alapoknál, Nos, ez nem volt mégsem ennyire sok, amit valóban elveszítettek, akár csalás, akár hibák okán. Ezek inkább adminisztrációs hibák voltak, tehát százalékosan sokkal aracs, alacsonyabb az arány. A regionális szakbizottság foglalkozhatna ezzel, azaz azzal, hogy mennyire fontos a kihatása mindennek a regionális politikára. 17 millió euró. Ez elárul sok mindent azt illetően is, hogy egy tagállamnak milyen képességei vannak a strukturális alapok felhasználását illetően. Spanyolországban sokkal nagyobb forrásokról van szó, mint más tagállamok esetében a 2000-2006 utáni időszak fejleményeit illetően sokkal több, szigorúbb ellenőrzés lesz, jobb felügyelet a bizottság részéről, de a nettó veszteségek, amelyek kialakulhatnak, hogyha megnézzük a kifizetések elmaradását és a korrekciókat, ez a valóságban sokkal alacsonyabb összeg. Éppen ezért kérem a biztosokat, hogy az utódaiknak világosan adják majd tovább az ide vonatkozó számadatokat, mégpedig áttekinthetőbb formában az egyes tagállamok vonatkozásában, és ezeket lehet majd használni az új tervezési időszakban, hogy ne forduljanak elő újra ilyenfajta hibák az újságírók, illetve a média részéről, mint ahogyan az a múltban megtörtént. Igen, kijelenthetem, hogy a jövőben több információval fogunk szolgálni a pénzügyi korrekciók végrehajtásáról. Ezt tagállamonkénti, illetve alaponkénti bontásban fogjuk majd közölni, illetve hogy hogyan viszonyulnak ezek az adott tagállam által kapott teljes finanszírozáshoz. Sì, vorrei fare adesso io un, un paio Akkor biztos úr. Lenne egy kérdésem. Ön azt mondta, hogy ne értsük félre az adatokat, tehát vannak különbözőségek a hiba és a csalás között, de pontosan a bizottságnak kellene pont tudnia, hogy hol van uh, mulasztás és hol van csalás. Azt hiszem, hogy uh, mindannyiunk célja az, hogy a felesleges formalitásokat uh, megszüntessük, uh, és gyorsan lehessen felhasználni a forrásokat a kitűzött célok elérés érdekében. Ugyanakkor zéró toleranciát kell alkalmaznunk a csalásokkal szemben. Nem vagyok annyira meggyőződve arról, mint ön, hogy 2008-ban nem voltak csalási esetek. Hogyha nem jeleztek ilyeneket, akkor azt hiszem, hogy az illetékes hatóságoknak sokkal alaposabban kellene ellenőrizniük. Itt különösen utalnék az Olafra, hogy a szemvevőszék által jelzett súlyos esetek, például a közbeszerzés, a struktúrás alapok, a kohéziós alapok esetében, ezek nagyon súlyos esetek, és azt hiszem, hogy bizonyos esetekben lehetnek szabálytalanságok, másokban kevésbé. Ön említette Puja Kalábria esetét, én nem vagyok annyira meggyőződve erről, mint ön, hogy ezek szabálytalanság esetei, és nem pedig csalás esetei. És nem azért, mert a, én mondom ezt a bizottság elnökeként, hanem nagyon sok ö, nyomozás volt Olaszországban a bíróság, a rendőrség részéről, és azt hiszem, hogy ö, ebből a szemszögből sokkal többet kellene még tenni, mert a szemvevőszék az elmúlt napokban egy nagyon érdekes tevékenységet végzett, és nagyon sok mutató van, puszta szabálytalanságra utalnak ezek, mások viszont súlyos jogsértésekre, súlyos csalásokra. És azt gondolom, hogy ebben a ciklusban ezt a kérést majd az új biztosokhoz kell címeznünk, hogy jogi szempontból szankciókat irányozzanak elő azon tagállamokkal szemben, akik nem felelnek meg a követelményeknek, és több ízben követik el ugyanazt a hibát, hiszen ön, mondta, hogy 2010-ben fogunk ezzel majd foglalkozni, de amit 2006-ban készhez kaptunk, amilyen adatokat, az már megértette velünk ezt, hogy vannak jelei annak, hogy egyes tagállamok rendszeresen megsértenek egyes eljárásokat, ami a közforrások odaítélését illeti és igazságügyi, jogi és politikai szankciókra is szükség van, mert nem tartom helyesnek, hogy vannak olyan országok, akik az elmúlt tíz évben mindig betartatták a szabályokat, és más országok, amelyeket jól ismerünk, és mindig ugyanazok az országok ezek, azok nagyon súlyos károkat okoznak nem csupán az EU többi országának, különösen azoknak, akik kapnak forrásokat, hanem a polgároknak is, hiszen azok a polgárok, akik azon országok polgárai, akik mindig hibákat követnek el, és mindig fekete listán vannak azokat, ezáltal hátrány éri, és éppen ezért fontos lenne az én megjegyzésemet továbbadniuk a jövőbeli biztosoknak is, hogy 2013-tól ne kelljen újra vitáznunk erről, hogy vannak egyes országok, egyes régiók, amelyek mindig fekete beállányok ebből a szempontból. Köszönöm szépen, hogy azt javasolta, hogy majd az utódomnak adjam át ezt az üzenetet, természetesen ezt megteszem. Minden esetre azt kell mondanom, hogy egyelőre az Európai Bizottság nem tartotta indokoltnak, hogy a feltárt hibákat 2008-as hibákat csalásnak minősítsük. Amennyire tudomásom van róla, minden gyanús eset átkerül az OLAF-hoz, az Európai Unió speciális csalás ellenes szervezetéhez, és ők vizsgálják meg hogy ez a gyanú mennyiben megalapozott. A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy mindössze 0,1%-ban a kiadások, tehát a kohéziós politika teljes költségvetésének 0,11%-ában merült fel a gyanú a csalásra, és még abból sem volt mindegyik bizonyított. Tehát ez százszor kevesebb, mint a hiba arány. És ezek a gyanús visszaélések, csalási ügyek. Ami pedig a jogi szankciókat illeti, az Európai Bizottságnak nincsenek szankcionálási lehetőségei azon tagállamokkal szemben, amelyek ebből a szempontból rosszul teljesítenek. El tudnánk képzelni ilyen szankciókat, de nyilvánvalóan kerülni ők a pénzügyi rendeletbe, illetve az új 2013-ig terjedő pénzügyi perspektívába, tervbe. Tehát én osztom az elnök úr azon aggáját, hogy fokozni kéne a nyomást azon tagállamokra, amelyek rosszul teljesítenek, és az egyik feltételezésem a jövőre nézve az, hogy célszerű lenne rendszeresíteni egy magas szintű politikai vitát évente legalább egyszer, amelynek során meg lehetne vitatni a kifizetések jogszerűségét, és akkor a tagállamok egymásra is egy ilyen fórumon nyomást gyakorolhatnának. Tudom, hogy eddig ez nem volt gyakorlat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Spidla biztos úr. Eh, Röviden szeretném kiegészíteni az elmondottakat, mégpedig azzal, hogy a biz bizottság és a bizottság szolgálatai is nulla toleranciát, zéró toleranciát alkalmaz a csalásokkal szemben. Ez tehát azt jelenti, hogy eh, ahol bármiféle gyanúja felmerül a csalásnak, azt azonnal jelentjük az Olafnak. A kollégám már elmondta, hogy mekkora összegről van szó, Arról is célszerű lenne vitát folytatni, hogy hogyan lehet javítani az együttműködést a bizottság és az OLAF között a csalás gyanús ügyekben. Ez egy pragmatikus javaslat. Minden esetre meg kell mondanom, hogy a csalással szemben zéró, nulla toleranciát alkalmazunk, mert egyébként a kohéziós politika alapvető lényege sérülne. Egészen röviden Andreasen úr, és aztán megadom a szót a szemvevős szék képviselőjének, akihez Zonderberg és Kalli úr is tett fel kérdést, ezt követeli Brecki úr zárja. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. A bizottság és a számbevőszék nincs abban a helyzetben, hogy megállapítsa, hogy hibáról vagy csalásról van szó. Ugyanis itt mindenki a bűnösségről beszél, a bűnügyi szándékról. Nyilvánvalóan a bűnügyi nyomozáshoz nekünk a rendőrséget kellene hívnunk. Számomra nagyon nehéz megkülönböztetni a hiba és a csalás közötti határvonalat adott esetben. Minden esetre, ha most vissza utalok arra, amit a számvevőszék mondott, miszerint jogosulatlan összeget is lehívhatnak adott esetben. Ez mindenféleképpen az adófizetők pénzével való visszaélés. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy úgy tűnik a számvevőszék arra utal, hogy amint egy program a záráshoz közeledik, a kockázat szintje megnövekszik. Erre szeretnék rákérdezni, hiszen nem így tervezzük a költségvetést. Zamekis biztos úr a bevezetőjében elmondta, hogy mi javasoljuk a pénzügyi rendelet oly értelmi módosítását, hogy kifizetéseket fel lehessen függeszteni, amennyiben gyanúja merül fel a visszaélésnek. Nagyon röviden kérem szépen. Vuole rispondere? Kíván válaszolni? In attesa do la parola al rappresentante. Erre várván megadom a szót a számvevőszék képviselőjének. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. A csalással kapcsolatosan szeretnék rámutatni arra, hogy a most alkalmazott rendszer csalás biztos nem hiba biztos, de csalás biztos. Még számszerűsíthető hibák esetében is felmerülhet a csalás, például a közbeszerzések ügyén. Például előfordulnak olyan projektek, ahol nem leljük nyomát a közbeszerzési pályázati anyagnak, pusztán egy hirdetménynek. Elképzelhető egy olyan eset, ahol számos kisebb hiba halmozódik fel, és akkor most hol húzzuk meg a határt, hogy az csalásnak minősül-e vagy sem. Nem tudhatjuk első pillantásra, hogy az pusztán egy véletlenszerű hiba vagy szándékos csalás. Minden esetre a jelenlegi rendszerek csalás biztosak. Ami pedig az európai alapok alkalmazásának áttekintését illeti. Van egy kiadást követő, a kiadás utáni ellenőrzés, és természetesen akkor a helytelen kifizetések megállapításra kerülnek. 180-as minta, mintán végzett vizsgálat legalább három jelentésnek felel meg. Úgyhogy úgy gondolom, a jövőben ezt a vitát még tovább kellene folytatni. Köszönöm, két percben Liberacki úr kap szót, aztán le kell zárnunk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panowie komisarze. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt biztos urak! A mai vita során láttuk, hogy erről a részről még nem tudunk jelentést írni. Vitát folytattunk arról, hogy egy esetekben csalásról vagy hibáról van ez szó, bizonyosan vannak hibák, hiszen nem lenne helyes ilyen esetekben, fel nem terített esetekben csalásról beszélni. Nem szabad megbénítanunk a kedvezményezetteket azzal, hogy arról beszélünk, hogy itt csalás esetei merültek fel. A kiadások nagy része, amelyekről a szemvevőszék ír, olyan kiadások voltak, amelyeket 99-ig bonyolítottak le. 2008 végén Szemecki biztos úr szerint a 2007-2013-as költségvetési tervet még nem értük el, és most 2009. decemberében vagyunk, nem vagyok biztos tehát abban, hogy itt a bizottság nem tanácstalan-e a tagállamokkal szemben. Ez a 3,7 milliárd euró, amiről beszélt biztos úr. Kérem, fejtse ki pontosan egy dokumentumban, hogy mely, melyik ország mennyit spórolt. És Szamecki úr pedig azt mondta, hogy nincsenek pontos információk arra vonatkozóan, hogy hogyan számította ki a szemvevőszék ezeket a hibákat. Ugyanakkor viszont volt egy mini megbízhatósági nyilatkozat, a 2007-2013-as időszakra lesz majd szükség erre, És mi indokolja ezt? Nem szeretnék részletekbe bocsájtkozni, de még egy dologról szeretnék szót ejteni, a pénzügyi korrekció témájáról. A tagállamok gyakran úgy vélték, hogy ez egy büntetés számukra. Nyomást akarunk gyakorolni a tagállamokra, mert nagyon ritkán fordul elő, hogy ezeket a korrektúrákat alkalmazzák. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ezeket a vitákat sok órán át folytathatnánk, de sajnos ennek most vége. A jelentéstevő észrevételt még más alkalommal teszi majd meg. Köszönetet mondok a biztosoknak ezért a gyümölcsöző eszmecseréért, amely bizonyosan javítja majd az ügyeket a jövőben. Most pedig áttérünk a napirend ötödik pontjára, az Európai Beruházási Bank. Üdvözlöm Májstat elnököt, akinek azonnal meg is adom a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak, és hogy újból felszólalhatok az Önök Bizottsága előtt. Ugyanis még ha a szerződés nem is rendelkezik erről, én normálisnak tartom, hogy egy európai intézmény, intézményét felhívják, hogy az európai állampolgárokat képviselő, képviselők kérdéseire válaszoljak. Októberben egy levelet kaptam az Európai Parlament különböző bizottságai munkájáról az utóbbi évek során, és láthatjuk, hogy az ajánlásoknak majdnem teljes száma, számát, amely a bankot érinti, azokat megvalósítottuk, de nem csak egy országtól függnek ezek. Például a 2006-os évvel kapcsolatos jelentésében Odi úr egy banki felügyeletet említett az Európai Beriházási Bankkal kapcsolatban, és én a készségünkről biztosítottuk őt, de hát ez természetesen nem tőlünk függ. A megoldás az, hogy az Európai Központi Bank felügyeletés, felügyeletére bízunk magunkat, mert a Maastrichti szerződés ezt biztosítja, de itt a tagállamoknak egyhangú döntésére van szükség, de hát ezt az egyhangúságot nem tudtuk elérni, hogy az EKB-t megbízzák ezzel. Tehát továbbra is keressük a megoldást, és visszatérünk majd erre a kérdésre. Ugyanis ma az ECOFIN-ban megbeszéltünk a banki felügyeletnek a kérdéseit, és egy olyan javaslat volt, amely a CEPSZ-et egy európai banki hatósággá fejleszti, alakítja át. Ahogy a, a tanács ma ezt a szöveget elfogadta, az még egyelőre nem rendelkezik erről, de akkor önök talán alkalmat teremthetnének arra, hogy visszatérjenek erre a kérdése, és hogy ez az új banki hat hatóság eh, gyakorolhassa ezeket a felügyeleti feladatokat. Eh, mi készen állunk eh, ezekre a kérdésekre. Közben a Lisszaboni szerződés is érvénybe lépett, és ez megerősíti az igazoló bizottságnak a szerepét, amely a bank kormányzójának felel közvetlenül, háromról hatra növeljük a számot, és lesznek megfigyelők is. Tehát ennek a bizottságnak az összetételét a kormányzók áttekintik. És ebben az ellenőrző, megerősített ellenőrző bizottságban a banki felügyelet szakértőinek kell részt venni. Az Lisszaboni szerződés rendelkezik, mint mondtam, erről a felügyelőbizottságról, tehát itt nem csak a szabályosságot figyeli, hanem a megfelelőséget is a bevált banki gyakorlatoknak hiszen a beruházási bankkal kapcsolatban is alkalmazni lehet ezeket elvárni. Ez egy közbenső megoldás, tehát nem egy radikális megoldás, de hasznos lehet. Aztán a BRAL 2-vel kapcsolatban ez önkéntes alap, a leg előre haladottabb formulát alkalmaztuk, és egy habilitált intézménynek a felügyeletére kell hagyatkoznunk, és a luxemburgi hatóság segít ebben. Idén, az idei év óta az Európai Beréház és a bank a monetáris politikájával kapcsolatban az EKB E, e, jelentési kötelezettségeket rót ránk, tehát, hogy az LKB-nak e, jelentsünk, és pedig, hogy hogyan biztosítsuk a likviditást. És a szakértők akik eljöttek, meglepődtek, hogy a mi rendszerünk mennyire szofi, szofisztikált. Nos, tehát ez egy példa volt arra, hogy az egyik eh, eh, parlamenti eh, ajánlást hogyan követjük. De hát, mint mondtam, ez nem tőlünk függ. A többit illetően nyilvánvaló, hogy idén az, az Európai Beruházási Bank fő feladata a gazdasági és pénzügyi válság elleni harc. És ezért a részvé, részvényesek számára, neveltük az összegeket. Korábban 47 milliárd euróról volt szó, most 75 milliárdra, amelyet 60, 60 milliárdot az Európai Unióban használunk fel. Tehát ahogy ezt a részvényesek kérték, ezt három irányban használjuk föl. Egyrészt a KKV-ket támogatjuk egy új kölcsön formában, a, amely ő rájuk szól, tehát a bankok az Európai Beruházási Banktól kapnak összegeket, de feltétellel, azzal a feltétellel, hogy ezt a KKV-kre használják fel, és egy újfajta szerződést is bevezetünk, amelyek szigorúbb átláthatósági e, és hatékony felhasználási feltételeket támaszt a KKV-k számára. A második prioritás az olyan projekteknek a finanszírozása, amely az éghajlatváltozás ellen e, harcol, és az EBB több mint 15 milliárd eurót finanszíroz amely a, az emissziók, a kibocsátások csökkentését szolgálja. Ma volt egy közlemény, amely elég pontosan taglalja ezeket a kérdéseket. 2008-ban 2 milliárd 200 millió e, eurót fordítottunk a megújuló energiákra, és most ez két és fél milliárd lesz, amely több mint a fele a finanszírozásoknak az elektromos áramtermelését területén. Továbbra is az éghajlatváltozás elleni harcra egy új eszközt hoztunk létre, ez az ECTF, a European Clean Transport, tehát a tiszta közlekedési eszköz, Eh, tehát hogy olyan motorokról vagy hajtóanyagokról van szó, amelyek tisztábbak lennek, és így csökkentik a kibocsátásokat. Tehát olyan olyan autókról van szó, amelyek az ö, ö, új kibocsátási normáknak megfelelnek. A harmadik pe, pedig az, hogy különleges erőfeszítést tegyünk idén, és pedig, hogy a kifizetéseket felgyorsítjuk olyan országokban és, e, és régiókban, amelyeket a válság különösen e, súlyosan érintett. Magyarország, Románia például, ahol e, ahol a természeti események súlyosan érintették. A Lisszaboni szerződésnek van egy melléklete, a, egy jegyzőkönyv, amely az Európai Beruházási Bank alapszabályát módosítja hat területen. Az első lehetővé teszi, hogy nagyobb kockázatokat vállaljunk, hiszen ez normális, hogy az EBB kockázatokat vállaljon ahhoz, hogy korábban ezt megtehessük, külön rendelkezésre volt szükség. Tehát erre szükség volt, és a szerződésnek ez normális része lett, tehát hogy ez az LBB e számára most normális, hogy kock, kockázatokat vállaljon. Persze ez nem jelentős kockázatokat jelent, de rugalmasabban finanszírozhatunk majd projekteket, nagyobb kockázatokat vállalhatunk, elsősorban a kutatási és fejlesztési projektemben. A második Lisszaboni szerződési változtatás az, hogy a technikai segítségnyújtás, amelyre eddig korlátozott lehetőségeink voltak, és a, most a, a technikai segítségnyújtás az EBB számára egy üzleti vonal lesz, és a, vezetői meghatározzák ennek az irányvonalait. A harmadik változás az, hogy leányvállalatokat is létrehozhatunk ezen túl. Aztán negyedik, hogy ha szükséges, akkor közvetlen részvételünk is lehet a vállalatokban. Ezt eddig közvetetten tettük, például infrastruktúrális alapokon keresztül. Tehát most már lehetséges lesz részt venni, de E, e, az ilyenfajta tevékenységet nem akarjuk kifejezteni, de e, ez lehetőség lesz, hogy kivételes esetekben ahol az Európai Unió szükségesnek ítéli, hogy részt vegyünk vállalkozásokban. Az ötödik változás a saját alapjaink és a, a kölcsöneink közötti közvetlenebb kapcsolatot biztosítja, ez a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően benne van az alapszabályokban, tehát eh, szélesebb körben használja meg a saját forrásainkat, és ez nagyobb mozgás eh, szerzést biztosít. És végül pedig a Lisszaboni szerződés eh, az igazoló, az ellenőrző bizottságnak a szerepét megerősíti, tehát több tagja lesz, és a legjobb bevált banki gyakorlatokat is alkalmazhatja. Jó, akkor 2010 2010 kapcsolatban. Meg szeretnénk jelenni több Európai Parlamenti Bizottság előtt. A külső mandátumunk felügyeletéről lesz szó. Ugyanis az EBB az Európai Unió ban a befektetései 90%-át eszközli és ezt egy mandátum alapon, alapján tehetjük, például a kotonói meg, megállapotás, vagy pedig tanácsi határozat alapján, amely meghatározza, hogy egy régió, régióban mennyi kölcsönt biztosíthatunk. Ma a helyzet az, hogy nem látják, nem látjuk világosan itt a sok mandátum között, hogy bizonyos műveleteket tehetünk egy régióban, egy másik régióban nem, bizonyos projekteket finanszírozhatunk egy régióban, de másikban nem. Tehát egy, egy bizonyos esetekben ez egy fejlesztési mandátum, a, egy másikban az európai érdekek képviseletét kell megvalósítanunk, tehát ez itt egy jó alkalom lenne arra, hogy világossuk tegye, világosít tegyük ezt, és ebben az Európai Parlament lényeges szerepet játszik, ugyanis az Európai Bíróság határozatás alapján most már ez egyet döntési eljárás alá, alá tartozik, tehát a tanács egyedül nem nem rendelkezhet erről, csak a parlamenttel. Most akkor végül néhány szót szeretnék az átláthatóságról szólni, tehát, hogy mi ezt szeretnénk biztosítani, és hogy a csalás és a korrupció ellen használjunk, harcoljunk zéró tolerancia, toleranciát hirdettünk ezen a két területen. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy csalás vagy korrupció jelét fedezi fel, akkor azt azonnal jeleznie kell, és ez sajnos néha előfordul, tehát meghúzza a vészjelzést, vészféket, és a, védjük az úgynevezett whistleblower-ket, tehát akik jelentik ezeket a e, e csalásokat vagy korrupciókat, még akkor is ez az intézmény e, belül, intézményen belül történik, tehát jelzik a hibás, hibát, és szoros együttműködéssel az OLAF-ban elindítjuk e, a megfelelő eljárást. az offshore pénzügyi központokat illetően, és a G20 ülésén már áttekintettük az ezzel kapcsolatos politikánkat, hogy ezek megfeleljenek a G20 iránymutatásának. Ez azt jelenti, hogy a már meglévő tiltást, hogy finanszírozzanak olyan promo, promóciós cégeket, amelyek a fekete listán szerepelnek. Akkor most arról van szó, hogyha a kérdéses országban valóban egy konkrét beruházás van, akkor az ne jelenthessen adóparadicsom vagy illegális tevékenységeket. Tehát nem finanszírozhatunk valakit, aki ezen a fekete listán van. Hogyha nem a fekete listán van, hanem a szürke listán, az OECD szürke listáján, akkor mielőtt szerződést aláírunk, akkor költez, kötelezzük arra, hogy máshova költözön, amely nem, egy olyan helyre, amely nem szerepel ezen a listán. Reméljük, hogy a nyomást továbbra is sikerül ilyen módon gyakorolnunk, tehát az új szerződésekben olyan rendelkezést is beleveszünk, amely arról szól, hogyha az az ország, ahol a székhelye van ennek, az a szürke listán van, akkor kötelezzük arra, hogy helyezze át a székhelyét bizonyos időn belül, vagy pedig térítse meg az összegeket. Tehát így akarunk az adóparadicsomok ellen harcálni, harcolni. Az átláthatóságot illetően azok, akiket érdekel a mi weboldalunk, lát, internetes oldalunk, láthatják, hogy például, és mi vagyunk az egyetlen intézmény, amely megtelen, megtette, hogy a következő évekre való terveinket is ott látják, aztán a, a kölcsönzési politikánk is ott van, az energia területén, a közlekedés területén, stb. Tehát ez is azt mutatja, hogy megfelelünk a deklarált politikának. Aztán az is, hogy a környezetvédelmi és társadalmi normáknak is megfelelünk tehát nyoma lehet követni, hogy valóban ezt tesszük-e. Ezen kívül ott van a projekteknek a listája is, amely eh, az érdekelt felelnek biztosítja, hogy eh, reagáljanak erre, és eh, ezen kívül jelentéseket is találnak, a, az utólagos értékelő egy, ügy, egységünktől, és a civil szervezetek ezt bizony szoros figyelemmel követik. Nem, persze nem minden projektünk sikeres, és a kritik, kritikákat is ott találják, sőt, eszmecserét is biztosítunk. a 2006-os 1367-es eh, eh, eh, Arhuszi megállapodásának is megfelelünk, tehát a környezetvédelmi előírásoknak, és ez nyilvános konzultációt jelentett két, két fordulóban, és nem sokára ezt a felülvizsgált átláthatósi politikát és dokumentumokhoz való hozzáférési politikát is megjelentetjük az internetes oldalunkon. Ennyit mondtam az EBB munkásságról, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Az összefoglalót nagyon fontos tartalmak hangzottak el a szakbizottságunk részére. Deutsch jelentéstevőnek adom meg a szót. <clears throat> Köszönöm, a szót, eh, tisztelt elnök úr, eh, tisztelt Maestat elnök úr. Engedje meg, hogy először is eh, köszönetet mondjak azért a igényes írásos jelentésért, tájékoztatóért, amit eljuttatott a bizottságunkhoz, valamennyi taghoz, és természetesen szeretném megköszönni, hogy az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően személyes jelenlétével és egy informatív szóbeli kiegészítéssel segíti a bizottságunk, a bizottságon keresztül a parlament, és ezen keresztül pedig az európai adófizetők információhoz jutási jogának az érvényesülését. Engedjék meg, hogy röviden három pontban foglaljam össze a mondani valómat, és természetesen nagy érdeklődéssel várom kollégáim, képviselőtársaimnak a véleményét, amely segítheti a jelentésem elkészítését. Megítélésem szerint három kérdést kell vizsgálni, amikor az Európai eh, Beruházási eh, Befektetési Bank 2008-as tevékenységének az ellenőrzési kérdéseit tekintjük át. Nyilvánvalóan meg kell vizsgálnunk, hogy a bank, ha tetszik, szokásos, évtizedes gyakorlatra visszatekintő működése milyen eredményeket mutat a 2008-as esztendőben. Nyilvánvalóan foglalkozni kell azzal a kérdéssel, de 2008-as esztendő, az elnök úr által is említett eh, pénzügyi gazdasági válság kirobbanásának, az Európai Uniót és az Európai Unió tagállamait érintő hatásának a megjelenési esztendeje, és nyilvánvaló kötelességünk, hogy a megelőző esztendőkben az Európai Parlament, illetve az Európai Parlament bizottságai által a bank munkájának, működésének jobbítását, javítását szolgáló javaslatok, eh, megfontolások, azok mennyire épültek be a bank tevékenységében, ezt a, tevékenységében ezt a kérdést is nyilvánvalóan meg kell vizsgálni. Röviden mindhárom eh, eh, kérdésről mind az rásbeli jelentés mind pedig elnök úr mostani szóbeli kiegésztése megtélésem szerint azt mutatja hogy az ebb a 2008-as esztendőben sikeresen folytatta azokat a projekteket, sikeresen folytatta azt a tevékenységét, ami a megelőző esztendőkben is jellemezte a bank, a bankcsoport tevékenységét, az amivel kapcsolatban a korábbi esztendők európai parlamenti döntései, határozatai, állásfoglalása is pozitív véleményt fogalmaztak meg. Ha megengedik, az idő takarékosság okán azokat az adatokat, tényeket, számokat, programokat, fejlesztési területeket, amelyekről részletesen a tájékoztatás, a jelentés is, amelyekről elnök úr is itt megelőzően szólt, most nem említeném. Másodikként a gazdasági válsággal kapcsolatos banki, a bankcsoport által tanúsított magatartás. Úgy ítélem meg, hogy e tekintetben a határozat és egyértelmű elismerés, a pozitv vélemény megfogalmazásának a hangján kell és lehet beszélnünk mindarról amit a bank a two thousand and eight as esztendőben mutatott amit csinált. ugye azt szokták mondani hogy talán kicsit el is koptatjuk ezeket a kifejezéseket közel kell vinni az európai unió intézményeit a polgárokhoz különösen azokban a helyzetekben amikor a, a, az európai polgárok személyes élint, életét érintő problémákkal szembesülnek kell megmutatni hogy megvan a képesség megvan az akarat és megvan a lehetőség hogy ezeknek a gondoknak a problémáknak a megoldásában is szerepet vállaljanak a legkülönbözőbb európai e, intézmények. másik oldalról pedig mindig a nagy intézmények e, lassú reagálási képességéről szoktunk okkal és joggal beszélni ezen belül is pedig nem egyszer a bankok lassúságáról, amelyek mindig gyorsak akkor, amikor a e, pénzünkért jönnek, amikor a e, kölcsöneink részleteit kell visszafizetni, és bizony lassúnak mutatkoznak akkor, amikor pedig nekünk, magánszemélyeknek, vagy társaságoknak a gazdasági életben való boldogulásunkhoz kéne, hogy segítséget nyújtsanak. A 2008-as esztendőben Eh, erre a közvélekedésre, már ez utóbbi közvélekedésre, a lassúság közvélekedésére az Európai Beruházási Bank eh, rácáfolt. Gyorsan reagált, megfelelő irányban reagált a pénzügyi gazdasági válság eh, jelenségeire, és ugyancsak a rásbeli jelentésben és a mostani szóbeli kiegésztésben is eh, szereplő eh, irányokban a hitelezési tevékenységének a megerőstésével a külső források eh, plusz külső források bevonásával megtélésem szerint hozzájárult ahhoz hogy tevékeny részt tudjon vállalni az európai unió közös gazdaságérintő programjának a végrehajtásában is. És végül, de nem utolsó sorban a harmadik kérdés. Nyilvánvaló, hogy tökéletesen működő intézmény nincsen gy tehát természetesen az európai beruházási bank sem egy tökéletesen működő intézmény feltehetőleg ebbéli vélekedést elsőként fogalmazza meg a bank elnöke vagy vezetése. úgy gondolom hogy, hogy habár lényeges lépések történtek a bank tevékenységének az átláthatósága ellenőrizhetősége tekintetében E, e tevékenység irányt e, e, illetően nem lehetünk elégedettek. én úgy télem meg hogy van jó néhány olyan a korábbi esztendőkben bizottságunk alelnökének jelentésében más jelentésekben is megfogalmazott javaslat amelyek alapos végiggondolása és a bank napi működésében való alkalmazása mindenféleképpen indokolt. ha megengedik én ezek közül most összesen kettőt emelnék ki. Azt gondolom, hogy az előttünk álló időszakban is fontos lesz annak a, a nagyon pontos meghatározása, hogy a bank speciális helyzetére való tekintettel e, a bank működése során mik is azok a nem nyilvános információk, amelyek egyébként a pénzügyi világ más szereplőinek a működése esetében talán magától értetődőek, azonban az Európai Beruházási Bank eh, speciális helyzetéből fakadólag ezeknek a nem, nyilvános információnak a pont, pontos tételes meghatározására van szükség eh, annak érdekében, hogy maradéktalanul átlátható és ellenőrizhető legyen a bank eh, tevékenysége. Illetve azt gondolom, hogy az elmúlt időszak jó irányba mutató lépései mellett a bank tevékenységét érintő panaszok eh, feldolgozása a panaszokkal kapcsolatos ügymenet egyszerűstése a panaszokra adott minél gyorsabb érdemi válaszok eh, eljárásának a pontostása is segthet abban hogy az európai beruházási bank az minél ellenőrizhetőbben, átláthatóbban tudja végezni a munkáját. Összefoglalva, tehát még egyszer köszönet a e, jelentésért. Megítélésem szerint a mai eszmecserénk, majd pedig a jelentésem kapcsán a bizottságunk más bizottságokkal közös munkája és a parlament döntése az segíteni tudja majd az Európai Beruházási Bank munkájának a hatékonyságát, eredményességét. Köszönöm a lehetőséget. Grazie lei, onorevole Dola. Köszönöm szépen, Dolcs úr. Most pedig megadom a szót a számvevőszék képviselőjének, Ludbars úrnak. Uh, you, Chairman, and... Köszönöm szépen, szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Mivel kevés az idő, néhány pontot szeretnék említeni. Már a Mélystat úr is említette a banki felügyeletet. Mint tudják, a számvevőszéknek nincs erre illetékessége, tehát csak megjegyzéseim lennek. Tehát üdvözölném, hogy ennek a banki hatóságnak a tevékenységeit kiszélésíthessük az EBB-re is és azt ugyanakkor nem vagyok annyira biztos abban, hogy ha ki, a, növeljük a tagokat háromról hat tagra, az a megfelelő válasz lesz-e a problémákra. A számvevőszégnek az audita munkája a kapcsolatban Mestat úr is említett néhány kérdést, és pedig a bank külső mandátumáról szóló eszmecserét is említette. Szeretném felhívni a bizottság tagjainak a figyelmét, hogy az év első felében a számvevőszék a különböző banki intézkedésekkel kapcsolatos jelentést bocsátott ki, a MEDA 1-et és a MEDA 2-t többek között, és követni fogjuk, hogy mi történik ebből a szempontból. Már korábban a 2006-os éves jelentésben a számvevőszék megvizsgálta a MEDA e, program szabályosságát. A 11-es fejezetben foglalkoznak a gyakorlati kérdésekkel, az offshore politikával, és ezért üdvözlöm azt, amit Maestat úr mondott ennek a politikának, az EBB offshore politikájának a felülvizsgálatáról. Végül pedig az Európai Fejlesztési Alapok mentesítéséről lesz szó holnap. A számvevőszék az éves jelentésében jelezte, hogy a beruházási eszköz nem kapta meg a megbízhatósági nyilatkozatot, és ezért szeretném felhívni a bizottság figyelmét, hogy a következő lehetőség során a pénz, a költségvetési rendeletnek a felülvizsgálatára is sor kerül 2010-ben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Berber képviselő következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, franciául fogok szólni e, az EBB e, e, igazgatójára tekintettel, aki mindig is franciául és nagyon világos és pontos francia nyelvezettel fejez, nyelvezeten fejezi ki magát. A Fejlesztési Bizottság tagjaként szeretnénk most egy kérdést feltenni, és jelentéstevő vagyok az EBB jövőjét illetően is, és ennek nagyon örülök, ugyanis szerintem az EBB a jövőben a fejlesztés területén nagyon fontos szerepet fog játszani. A kérdésem a következő. Beszélt az adóparadicsomokról nem ezt a szót használta, de erről volt szó. A magyar tolmácsásban ezt a szót használtuk. És az utóbbi időben új politikát vezettek be, az adóparadicsomban székhelyen rendelkező vállalkozásokat illetően. Tehát valós lépéseket tettek, ezt üdvözöljük. Ugyanakkor tudni szeretném, hiszen azt mondta, hogy ne legyenek bizonyos vállalkozások adóparadicsomokban. De azokat az alapokat, amelyeket projektekre fordítanak, hogyha, hogyha végeztek, a, tehát lezáródott a projekt, akkor nem szabad lehetőséget engedni arra, hogy adóparadicsomokba meneküljenek, hiszen így akkor nem az állampolgárok hanem a pénzügyi emberek és a tulajdonosok fognak, fogják learatni ennek a hasznát. A Lisszaboni szerződés meghatározza, azt, hogy a, a, a fejlesztési szakpolitikák koherensek legyenek. Milyen intézkedéseket e, akarnak tenni arra, hogy a pénz ne meneküljön az adó paradicsomok e, felé? Hiszen ez hatszor több, megy a, a, az adóparadicsomok felé, mint a fejlődő országok felé. Ennyit mondok. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Meg fogom majd még adni az elnök úrnak is a szót, de most először Káci aki szúr kap szót. Csatlakoznék az előttem szólóhoz, elnök úr. Akkor, hogyha németül mondom, ez egy nagyon pontos dolog volt azt illetően, hogy mit tesz a bank. Egy részért vagyunk ö, illetékesek, az ECON szakbizottsággal együtt kell működnünk egy részről, másrésztről pedig ö, a bank tulajdonosai, a tagállamok szintén együtt kell működjenek, és új szerepünk lesz a Lisszaboni szerződést követően. Kifejezetten dicsérni szeretném az EBB szerepét, amelyet a pénzügyi válságban játszott, nagyon óvatosan kezelte a forrásokat, éppen ezért nem is érintette a pénzügyi válság, és tudott segíteni a válságban, ezt meg kell állapítanunk, és európaiként büszke vagyok erre a mi házi bankunkra, a mi saját bankunkra, amely a legnagyobb befektetési bank a világon, ezt is el kell mondani. Ami a gazdaságélénkítési tervet illeti, amelyet elfogadtunk, és projektjét nagyon gyorsan végrehajtjuk, itt két-három projekttel személyesen is foglalkoztam, beszéltem a bank munkatársaival, és nem csupán korrektek voltak, hanem nagyon gyorsak is a végrehajtásban. Ezt is közölni szeretném önökkel, hogy számunkra fontos, hogy a gazdaságénkítési programnál ö, tudjunk önökre építeni, és a politikai témák, amelyeket napirendre tűztünk, különösen a megújuló energiák tárgyában végrehajthatóak is legyenek a múltból beszámoltak arról, hogy nem csupán a bankról, hanem hogy ez egy csoport, az Európai Beruházási Alap, és mindig, amikor együtt kellett velük működnöm, például jelentéstevőként az innovációs keretprogram tárgyában, akkor csak a legjobbakat mondhatom róluk. Mindent nagyon jól, nagyon átláthatóan hajtottak végre. Hogyha a jelentésüket néztük, amelyeket benyújtottak a tevékenységet, illetően például a társadalmi felelősségvállalás tárgyában, nagyon átlátható a felépésük az NGO-kkal kapcsolatosan is. Lenne egy kérdésem, vagy inkább kettő. A jövőbeli szerepüket, illetően a külső fellépéseknél. 2010-től önök ö, számoltak be róla, hogy egy új feladat definíciójuk lesz, és éppen ezért szeretném tudni, hogy a kettős munkát amelyet most a londoni újjáépítési bank végez, ezt hogyan akarják elkerülni? Hiszen az európai bankvilágban nagyon fontos szerepet kapnak majd, és mi a jelenlegi állása ennek a problémának, hogy lehet a kettős fellépést megakadályozni. Érdekelne Ashton Bárónő főképviselőként az ő tisztsége hogyan változtatja meg az önök feladatát? milyen új impulzusokat várnak, milyen új külső fellépéseket, mi fog változni. És mi az európai érdek egészen pontosan, hiszen hallom, hogy a bank aktív a nagy projektekben, nemzetközi szinten, ahol nincs európai részvétel. Természetesen önök európai finanszírozóként részesednek, vannak, van verseny a nagy nemzetközi finanszírozók között. Itt például nyersanyag projektekről van szó, ahol is az európaiak ebből az ügyből végül is mindenképpen profitálni kap, fognak, mert megkapják a nyersanyagot, de direkt nincsen összefüggés, és a mi részvételünk ezekben a projektekben nagyon erős. Tehát az európai érdek közös definíciója lenne fontos, hogy ezeket a forrásokat megfelelően használni. Köszönöm. Elnézést kérek kollégák, mivel 18 óra 35 perckor le kell zárnunk az ülést, és meg kell adnom a szót az elnök úrnak is, még négyen kértek szót, tehát hogyha maximum egy percben tudnak hozzászólni, akkor megadom mindenkinek a szót, de az elnök úr ellátogatott hozzánk, és mindenképp meg kell adnom neki a szót. Tehát Bálcs kap szót. Ačiū labai gerimas pirmininkė. Dėl Europos. Köszönöm, elnök úr. Számos jó dolgot hallottunk az EIB-ről. Nekem is alkalmam volt együtt működni a bankkal, amikor pénzügyminiszterként tevékenykedtem. A helyzet azonban megváltozott, és nagyon sajnálatos, hogy olyan tagállamokról is kell szólnunk, amelyek elég rossz helyzetben vannak. Említette többek között a balti államokat. Az energiaprojektek vagy a lakás újjáépítési projekteket is említette. a magas szinten is elhangzik az, hogy nagyon sokszor olyan projekteket nyújtanak be finanszírozásra, amelyek meglehetősen bürokratikusak. Fontos, hogy a bonyolult szabályokat egyszerűsítsük, és szerintem ez lenne a jövő egyik feladata. Audi úr következik. Először is szeretnénk megköszönni Meistat igazgató úrnak, hogy e megjelent. Tudna szólni az eredményeknek a változatására, ugyanis 2006-ban több mint 3 milliárd volt, aztán később 800 millió, és 2008-ban 6 milliárd volt, és az összesített és alapján ez 4 milliárd profit. Ezt nem felrovom, hanem látjuk itt a változatosságot az eredményekben, és ezért erre vonatkozik a kérdésem. Mi az érzése egy olyan gondolattal kapcsolatban, amiről már magán megbeszélgetésben eh, veszítünk. Az Európai Parlament a Lisszaboni szerződés alapján jogi személyiség, és mit gondol arra, hogyha az Európai Unió eh, az EIB-nek, a, EBB-nek eh, e részvényesévé válna? nagyon örültem, amikor ön azt mondta, hogy önök egy európai eszköz, nem pedig kormányközi. Végül pedig a 2006-os jelentésemben azt kértem, hogy a bizottság bizottság a beruházásainkkal kapcsolatban egy, önnek egy szerepet biztosítson, hiszen nekünk hiányzanak a beruházási eszközeink. önök nyilván szeretnék megőrizni a 3A jelölés jelzésüket. Nos, mit gondol ezekről a beruházásokról? Köszönöm. Ajala asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az EBB képviselőjének a beszámolójáért és a hozzájárulásért is, amelyet a válság idején tett a bank. A megújuló energiák témájára térnék ki, valamint az éghajlatváltozás elleni védelem témájában tennék fel kérdést. Tudna erről többet mondani? Köszönöm. Nagyon rövid leszek, elnök úr, ugyanis előre kíván lépni. Korábban a délután előző répészeben a kohéziós politikáról vitatkoztunk, és egy korábbi jelentés kapcsán a kohéziós politika, politikát komoly veszély fenyegeti a jövőben, még azokon a területeken is, eh, ahol ez jelenleg érvényesül, ezek a területek 2013-ra eh, már lehet, hogy kiesnek a rendszerből. Tehát új pénzügyi mechanizmusokra lesz szükség, például a Jeremy vagy a Jessica eh, szerű mechanizmusokra. Tehát mennyiben kíván a bank ezekkel foglalkozni, illetve milyen hangsúlyt ezekre helyezni. Grazie. Köszönöm. Megadom a szót nagyon sok kérdés hangzott el Maestat elnök úrnak, hogy el tud-e mélyülni ezekben a kérdésekben, hogyha ö, írásban tenné meg, azért is hálások lennénk. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. En effet, euh, Elnök úr, követem a tanácsát, hiszen annyi érdekes kérdés volt, amely ható válaszokat igényelne, hogy írásban fogom ezeket majd elküldeni. A jelentéstevő úr, Deutsch úr úgy látta, hogy a e, gazdasági válság kevésbé érintett bennünket. Ez a nagyon óvatos politikánknak tökinthető, e, e, tudható be, hiszen mi nem voltunk hajlandó kockázatokat vállalni, és ez, ez mentett meg bennünket. Aztán Odi úrnak a kérdésekre a, a számoknak a, a, a változatosságát annak, annak tudható be, hogy az összesített jelentéseimben az EFRS, EFRS-eknek tudható ez be hogyha a az európai normák szerint összeadott, összeállított törvényes jelentéseket nézi, akkor 2006-ra 1 milliárd 260, és akkor a következő évben 1 millió 600 ezer. Ez egy kis növekedést jelent évente. Nem fogom most kommentálni, hogy mit mondott Liborszk úr mi a forrásokat az egész világ pénzügyi piacain használjuk fel, de e, az európai költségvetésre fordított kis részben nyilvánvalóan a számbevőszék ellenőrzésével együtt követjük el, és ezt a, a számvevőszék mindig is idevágó megjegyzésekkel fűzte. Eh, Liborz úr is eh, utalt a földközi tengeri eh, projektekre, és itt a monitoringgal kapcsolatban hiányosságokat állapított meg a számvevőszék, és ezért 2005-ben intézkedéseket tettünk, hogy javítsunk a helyzeten. Bergman úr egy érdekes és jelentős kérdést tett föl, egy kényes kérdést, és pedig Eh, az adóparadicsomokkal kapcsolatban. Tehát, hogy egy, egy országban termelt jövedelem, az nem meneküljön az adóparadicsomokba. Én eh, nem tudom, hogy az elfogadott politika, eh, a G, mint mondtam, a G20-nak a javaslat, ajánlásait is figyelembe vettük, nem tudom, hogy ebből a szempontból teljesen hatékony-e. Csácsi úr egy olyan kérdést tett fel, amire vissza kell terni az új külső mandátumunk alapján. Tehát hogyan határozzuk meg az általános európai érdeket. Az EBB kész arra, hogy a bizottsága való együttműködést megerősítse, azért, hogy eh, jobban látható legyen az európai tevékenység, és hogy hatékonyabban is jelentkezzen. Ugyanis eh, bizonyos esetekben eh, a az európai és az EBB e eszközök összefogásával tudunk hatékonyabban működni. Tehát fontos, hogy bizonyos ter- a már bizonyos területeken meglévő együttműködést ki lehetne terjeszteni, és most visszatérek Oti úr kérdésére e- ezt a szoros együttműködést a bizottság és az EBB között meg kell erősíteni, és az Európai Parlament így vagy az EBB-nek, vagy pedig másnak lehetne részvényese. De hát ezek mind olyan kérdések, amelyekre vissza kell térni. A, a beruházás, amelyre ö, a Audi úr és Ajala Szender asszony is utalt, annyit szeretnék elmondani, hogy ennek az új alapnak a lezárásáról holnap beszélünk. Ennek az összeurópai projektnek a célja e, a közlekedés és az energia területén egy nagy európai projekt. A hét alapító, az EBB, a francia, az olasz, a német, a spanyol és a lengyel vállalatok, bankok, de nyilvánvalóan nyitottak maradunk más beruházákkal kapcsolatban is. Tehát holnap Svájcban 100 millió eurót letesz mindenki, amely az év vége felé 750 milliót jelent, és ezzel indulunk olyan projektekkel, amelyeket nem lehet kölcsönökkel finanszírozni. Végül pedig Volgan úrnak annyit szeretnék mondani, röviden, és majd a részletesebb információval írásban szolgálok a Jessica-val és a Jeremy-vel kapcsolatban. Ezek új egyetműködési eszközök. A Jeremy az a strukturális alapokat átalakítja megújítható pénzügyi eszközökre, a KKV-k támogatására, és a már megkötött szerződések számáról majd tájékoztatok. A Jessica ugyanilyen gondolatra épül, tehát a strukturális alapokat átalakítsuk, úgy, hogy részt veszünk városi fejlesztési projektekben, alapokban. Ez még csak egy eléggé friss dolog, de már is kötöttünk szerződéseket, és sok projekt van tervezve és majd elküldöm a részletéket a, a, erről a két kezdeményezésről. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyon hasznos az ön hozzájárulás, az ön kiegészítése. Köszönetet mondunk érte és várjuk az írásos információkat is, hogy elmélyülhessünk ezekben a témákban. Nagyon kényes, összetett témák ezek, éppen ezért talán még részletesebb válaszokra van szükségünk. Meghívom tehát a tagokat egy kis koktélra az üléstermen kívül. Köszönöm a figyelmet!